Ähm, Kedves kollégák, sok szeretettel köszöntöm Vassziliu asszonyt, a korábbi egészségért, egészségügyért felelős biztos asszonyt. Örülök, hogy itt van közöttünk új tárcát, tárcára jelölte Barozó úr. Barozó úr az Európai Bizottság elnöke, kérte őt, Vasziliu asszonyt, hogy a mi szakbizottságunk területére tartozó ügyekkel foglalkozzon kultúra, ifjúság, többnyelvűség témájával. Szeretném önöknek felolvasni az iránymutatásokat. A parlament a biztos jelöltet az általános képességei, a európai elkötelezettsége és személyes függetlensége alapján értékeli. Értékeli emellett a jövőbeni tárcájával kapcsolatos ismereteit és kommunikációs képességeit. Biztos jelölt asszony választ válaszolt a kérdésekre, az írásbeli kérdésekre, amelyeket önök megkaptak, és a válaszokat is megkapták. Ezt elolvashatták, és elolvashatták életrajzát is. A következőképpen szeretném a meghallgatást levezetni. Először is Vasziliu asszonynak fogom megadni a szót 10 percre. Ezek után a Kulturális Szakbizottság koordinátorai tehetnek fel egy-egy kérdést. Szóni úr nem tud itt lenni, ezért őt Messerschmitt úr helyettesíti. Ezek után következik a többi kulturális szakbizottsági tag, felosztottuk a hozzászólási időt az egyes frakciók között, erről mindenki tájékoztatást kapott. A Döhont rendszer alapján osztottuk föl a hozzászólási időt. Aztán a foglalkoztatási bizottság tagjainak is megadjuk a lehetőséget, a kérdéseket hogy kérdéseket tehessenek fel, hiszen ők a meghallgatás kísérő bizottsága, hiszen érdeklődést mutattak a szakképzés iránt, és ezután az ipari szakbizottság eh, tagjainak is meg fogom adni a lehetőséget. És ezek után pedig Vasziliu asszony még egyszer lehetőséget kap arra, hogy összefoglalja a nézeteit. A kérdés-felelet, egy kérdés-felelet blokk 5 percnél több nem, hosszabb nem lehet. Egy perc eh, áll rendelkezésre a kérdés föltevésére, két perc a válaszra, aztán következik a kiegészítő kérdés lehetősége egy percre, és egy perc válaszadás a kiegészítő kérdésre a biztos jelöltől. Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy valóban ügyelnünk kell arra, hogy röviden, tegyük föl a kérdéseket. Szigorú leszek, ugyanolyan szigorú, mint ahogy a kollégáim is voltak, amilyen szigorúak a kollégáim is voltak, a korábbi meghallgatásakon kénytelen leszek elvenni a mikrofont attól, aki túl soká, túl hosszan teszi fel a kérdést. Köszönöm szépen a tolmácsoknak a munkáját is, hiszen minden nyelven van tolmácsolás. És arra is szeretnék emlékeztetni, illetve ezt majd később mondja az elnök. Vászilió asszony, megadom önnek a szót a bevezetőjéhez, tessék. Kiria Proedre, igen, tisztelt elnökasszony, tisztelt képviselők! A biztos jelöltek meghallgatása itt az Európai Parlamentben a demokratikus joggyakorlásnak kifejezett példája, és mivel magam is valaha képviselő voltam Cipruson, különösen nagy megtiszteltetés számomra, hogy újra részt vehetek egy ilyen meghallgatásom. Nagyon pozitív tapasztalatom mm, van, mint egészségügyi biztos, és nagyon örülök annak, hogy Barozó elnök úr javasolt egy új tárcára, az oktatás, kultúra, többnyelvűség és ifjúság tárca vezetésére. Ez egy olyan tárca, amely tevékenységével közelebb hozhatja egymáshoz az Európai Unió polgárait, és a jövő kihívásaira felkészítheti őket. Engedjék meg, hogy először egy személyes történetet mondjak el. Egy olyat, amely azonban nagyon releváns a tárcám szempontjából. Néhány hónappal ezelőtt Cipruson a rádióban egy vitaműsort hallgattam, ahol ciprusi és finn gimnazisták folytattak egymással, egymással párbeszédet a Comenius programon belül. És ők éppen ekkor fejeztek be egy Comenius projektet, és nagyon lelkesek voltak, a tapasztalataikat cserélték éppen ki, és elmagyarázták a hallgatóknak, hogy ez a projekt mennyire sokat segített nekik a különbségek, és főleg az azonosságok megtalálásában a két kultúra között. Nos, az Európai Unió is erről szól, az egység a sokféleségben ugye a jelszavunk. Ez csak egy példa a lehetségesek közül a sokféleség megvalósítására az egységen belül. Előre örülök annak, hogy a fő prioritások mentén szorosan együttműködhetek önökkel. Nagyon fontosnak tartom az emberek képzését, továbbképzését, és különös tekintettel a gazdasági válság kapcsán azoknak a munkaerőpiacra való visszajutatását, akik képzési okokból nem kapnának munkát. További lehetőséget kell teremtenünk a fiatalok számára, növelnünk kell a mobilitásukat, és olyan környezetet kell teremtenünk, amelyben a kultúra, a kreativitás egyéni és társadalmi szinten is érvényesülhet. Angolra váltam. Az új világgazdaságban lehetővé kell tennünk a kiválóságok érvényesülését. Kutatás, a kutatás és az innováció területén. Fel kell készítenünk a fiatalokat arra, hogy a jövő munkahelyi nagyon sok készséget várnak el tőlük, és ehhez minden képzettséget meg kell szerezniük. A legfontosabb talán a felső oktatása. Bolonya folyamat ért ugyan el egyet, e, eredményeket, de az európai egyetemek még sajnos nem világszinten mérve a legjobbak és tovább kell fejlesztenünk a felnőtt oktatást, modernizálnunk kell azt, a tanárok továbbképzését, hiszen a tanárok a zálogai annak, hogy a diákok sikeresek lesznek-e. Az új gazdaság előnyeit ö, igazságosabban kell elosztani, a recesszióból ö, kikerülve egy tudásalapúbb és zöldebb társadalmat kell építenünk. Ez konkrétan azt jelenti számomra, hogy aktívan kell támogatnunk azokat a fiatalokat, ugye egy, a hat, egy, hat fiatalból egy túl hamar elhagyja az iskolarendszert, és azokat a fiatalokat, akik nem teljesítenek jól az olvasási készségek esetén, egy 15-ből érintett, és azt a 80 millió embert, akik nagyon alacsony képzettséggel próbálnak a munkaerőpiacon helyet találni maguknak. Olyan Európát szeretnék, ahol mindenki rendelkezik azokkal a képességekkel, amelyek a saját szférájában lehetővé teszik számára a munkatalálást. Az önök támogatásával, költségvetési eszközök közös megkeresésével az oktatás és a képzés kiemelt fontosságú lehet. Ez persze a nemzeti kormányoknak, a regionális hatóságoknak és a magánszférának is hozzá kell tennie a magáit. A bizottság által javasolt EU 2020-as stratégia nagyon fontos szerepet szán az oktatásnak és képzésnek. Ezeket egy fenntartható, tudásalapú Európa szempontjából motivációs hajtóerőknek tekinti. Szeretném azt, hogy az Európai Technológiai Intézet a Marie Curie programban végrehajtott projektek és az Erasmus Mundus program az, hozzájárulnak ahhoz, hogy modernebb legyen a felsőoktatás, és több fiatal jusson a kutatásba. Meg szeretném önökkel vitatni azt is, hogy hogyan tudjuk közösen elérni azt, hogy az Európai Technológiai Intézet a tudás alapú jövő egyik zászlós hajójává váljon. A Marie Curie program segíti az európai felsőoktatási térségek nagyobb integrációját, és azt, hogy a tudás, illetve maguk a kutatók, a diákok nagyobb mobilitással gyakrabban találkozhassanak Európa szerte. Így a nemzeti kiválóság nemzetközivé válhat, mind a kutatás, mind az oktatás, mind az innováció területén. Nagyon fontos prioritásom az, hogy streamline-oljam, vagyis egyszerűsítsem a mozgásban az ifjúság program működését. A mobilitás nagyon fontos aspektus a képzés és a képességek megszerzése során, a kultúrák megismerése során. Az a célunk, hogy minden európai fiatal, független attól, hogy éppen milyen iskolába jár, lehetőséget kapjon arra, hogy a saját szintjén munkához jusson és tanulhasson, tovább tanulhasson. Új típusú tanárokra van szükség, és arra, hogy a tanárok mobilitása is jelentősen megnövekedjen. Olyan ö, ifjúságprogramot szeretnék elképzelni a jövőben, ö, amely teljesen új alapokon áll. Barroso elnök úr politikai iránymutatásaiban leszögezte, hogy ez az új kezdeményezés jelentősen hozzájárulhat a kulturális diverzitás megőrzéséhez, a kultúrák közötti párbeszédhez és a többnyelvűséghez, a többnyelvű tanuláshoz elnökasszony, szeretném Elnök asszony, szeretném Európa legfontosabb alapító értékeit megtartani, és a kreativitást és az innovációt elősegíteni. Éppen ezért úgy vélem, hogy minden lehetséges ipari és kulturális potenciált fel kell szabadítanunk Európában. Az elkészülő zöld könyv lehetővé teszi majd mind európai, mind pedig nemzeti szinten, hogy a megfelelő kreativitást meg tudjuk valósítani Európában. Nagyon várom azt, hogy felálljon az új bizottsági kollégium, és hogy akkor rögtön el tudjuk indítani az európai örökség programot, ami azt jelenti, hogy megpróbálunk együttműködni Európában az európai kultúra előmozdításáért, és azért, hogy láthatóbb legyen az európai kultúra, illetve azok az európai helyek, amelyek az európai örökség részei, hiszen Európa sokkal több, mint gazdasági vagy politikai projekt. Az Európai Unió sokkal több ennél. Az Európai Unió olyan projekt, aminek az a célja, hogy megőrizze kulturális diverzitásunkat, és értékeinket. Éppen ezért nagyon örülök annak, hogy az elnök kiegészítette a portfóliómat a média programmal. Ugyanis úgy gondolom, hogy a az európai film az európai kultúra megismertetésének nagyon fontos eszköze. A média program szintén megmutatja, hogy Európa igenis elkötelezett ebben a témakörben. A közösségi fellépés mindenképpen úgy kell, hogy megvalósuljon, hogy Európa kulturális sokszínűségét megőrzi. Ezen kívül világszinten a az ipar tekintetében mindenképpen versenyképesnek kell maradni az európai filmnek, és ezáltal újabb munkahelyeket is teremthetünk. Számomra nagyon fontos, hogy mindezeket a programokat sikerre vigyük, és hogy a digitális technológiákat is megfelelőképpen tudjuk alkalmazni a filmekben. Ennek is az a célja, hogy az európai filmek világszinten sokkal jobban megjelenhessenek. Tehát az a célkitűzésünk, hogy a kulturális sokszínűséget, a nyelvi szok- sokszínűséget mindenhova eljuttassuk, és hogy ez fontos témája legyen külpolitikánknak is. Európának egyedülálló és sokszínű kulturális és nyelvi öröksége van, ezért saját víziónkat és saját hangunkat sokkal jobban kell hallatnunk a mai globalizált világban. Az UNESCO egyezménye nagyon fontos és nagyon komoly jogi alapot jelent nekünk a nyelvi és kulturális sokszínűség megőrzésében. Nagyon fontos, hogy minden egyes európai politikában prioritást kapjon a kultúra. Tehát elő kell, előre kell lépnünk, és különösképpen oda kell figyelnünk a szerzői jogokra, annak érdekében, hogy megteremtsük az egyensúlyt a művészek honoráriuma, illetve a kulturális sokszínűség között, hiszen egyrészt nagyon fontos, hogy a művészek megfelelő honoráriumot kapjanak, másik oldalról nagyon fontos, hogy mindenki hozzáférhessen a kultúrához. Éppen ezért a bizottsági kollégium többi tagjával együttműködve szeretném az új digitális agendát elindítani és végrehajtani. Végezetül pedig szeretném elmondani, hogy elkötelezett híve vagyok a soknyelvűségnek, a nyelvi sokszínűségnek, és annak, hogy mindenki megfelelően hozzájuthasson a nyelv tanuláshoz, hiszen a nyelv nagyon fontos kulturális örökségünk. Köszönöm szépen a Vasziliu asszonynak. Sajnos lejárt a hozzászólási ideje. Nagyon sajnálom, hogy ilyen udvariatlanul meg kell szakítanom a hozzászólását. Most következnek a koordinátorok. Skuria úr, egy percre itt még szigorúbb leszek a hozzászólási idő betartatásában. Köszönöm szépen. Sok szeretettel köszöntöm Vasziliu asszonyt. meghallgattam a hozzászólását, és azt szeretném kérdezni, hogy ez az új program, mozgásban az ifjúság program, ez mit tartalmaz, és mennyiben, hogyan függ ez össze egy több éves programmal, amely már elindult az ifjúság, cselekvő ifjúság programmal. Azt szeretném tehát tudni, hogy milyen konkrét intézkedéseket szeretne ön foganatosítani annak érdekében, hogy ezt a programot javítsa. Különös tekintettel az e, Európai Önkéntes Szolgálatra hiszen ezt 2011-től szeretnénk indítani. Ez az önkéntes munka európai éve lesz. Vasziliu asszonyt hallgatjuk meg a válaszsal. Az válasz, a mozgásban az ifjúság program olyan program, amely, amelyet szeretnénk valamennyire egyszerűsíteni, de átfogóvá is tenni. E, az én felkészülésem során szembeötlő volt, hogy mennyire sok, mennyire sok program van, mennyire sokszínűek a programok, mennyire sok definíció, sok fogalom, sok kifejezés érvényesül ezen a területen, ami akár még zavaró is lehet, és összezavarhatja a fiatalokat. Amikor ezt az új kezdeményezést elindítjuk, a mozgásban az ifjúság eh, kezdeményezést, ezt önökkel össze, eh, együttműködve szeretnénk természetesen beindítani, és figyelembe szeretnénk venni az önök javaslatait. Nos, tehát eh, ennek során figyelembe vesszük azt, hogy a iskolai évektől kezdve a kutatáson keresztül, a sporton keresztül, a szabadidős tevékenységen keresztül, és az önkéntes munkán keresztül milyen mobilitás valósul meg. Nagyon fontosnak tartjuk mi is az önkéntes munkát, hiszen az önkéntes munkának köszönhetően a fiatalok jobb tapasztalatot szereznek, könnyebben szereznek tapasztalatot, és könnyebben tanulnak. Gyakorlatilag tehát a mobilitás a mobilitással kapcsolatos programról van szó. Nem csak a fiatalokra kell odafigyelnünk, hanem másokra is. Amikor az élethosszig tartó tanulásról beszélünk, ez nem áll meg ugye fiatalkorban, érettségi után, vagy a munkába lépés után. Folytatnunk kell a tanulást, hiszen nagyon nagyok a kihívások és még a nyugdíjba vonulás után is lehetőséget kell adnunk az embereknek, hogy a tudásukat széles körűbbé tegyék, hogy több tapasztalatot szerezzenek. Ezt nagyon fontosnak tartom. Az kiegészítő kérdésre megadom a szót Skuria úrnak, mondja az elnök. Köszönöm szépen. Még egy kis kérdésem lenne, tisztázunk egy dolgot. Egy olyan programról beszélünk, amely mind a az iskolásokat, mind a diákokat figyelembe veszi, mind pedig azokat, akik munkahelyet keresnek, azokat a fiatalokat. Tehát több generációt fedne le ez a program. Jól értettem? Jól értelmeztem, Vassziliu asszony? Egy láncról van szó, egy olyan láncról, amely általános iskolában kezdődik, és a munkavállalásig tart, sőt, akár még tovább is. Ezt a láncot szeretnénk erősíteni, a lánc összes szemét hiszen nem elég, hogyha van egy erős láncszemünk, és a többi meg esetleg gyengébb, hanem nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a mobilitásról szóló zöld megnézzük, melyek a mobilitás akadályai. És szembe kell néznünk ezzel a, ezekkel az akadályokkal, hogy mindenkinek lehetőséget adjunk arra, hogy kihasználja a mobilitás előnyeit. Elnök, Hannibal asszony a szó. Um. Köszönöm, elnök asszony. Én szociáldemokrata vagyok, és éveken át arra próbáltuk ösztönözni a biztosokat, hogy az EU 2020-as stratégiában az emberekre helyezzék a hangsúlyt, különösen, ahogy ön is elmondta, a gazdasági válság kapcsán. Meg szeretném kérdezni, hogy ez az EU 2020-as stratégia, amelynek ugye állítólag erős szociális dimenziója lesz, és állítólag hatékonyabb lesz az egyenlőtlenség, a szociális kirekesztés és a szegénység elleni küzdelemben, mint az edőzők. Nos, szeretném tudni, hogy ez a hatékonyság miben fog konkrétan megnyilvánulni. Nem csak az oktatás területén, amelyről már beszélt, és hogyan látja elképzelhetőnek a szakképzések közötti együttműködést, hatékonyabb együttműködést? Válaszom kérdésére nyilvánvalóan az, hogy én régóta elkötelezettje vagyok a szociális kirekesztés elleni harcnak, és különösen a fiataloknak kell esélyeket adni, de az embereknek általában. És ha ezt cselekedjük, akkor különösen oda kell figyelnünk a szegény családokra, a szegény társadalmi rétegből származó fiatalokra, a nevelési nehézségekkel küzdő családokra, a alacsony képzettségű szülők gyerekeire. Igen, tehát mindenkire oda kell figyelnünk egyenként, de ahhoz, hogy ez lehetséges legyen, nem elegendő a formális oktatásról szólnunk, nyilván nagyon fontos feladat is, az intézményes oktatás is, hanem fel kell tárnunk, hogy milyen informális, nem formális módozatai vannak a képzésnek. És a készségfejlesztésen belül fontos szerepet játszik a nyelvtudás is. Ez minden kinek újabb esélyeket tár föl a munkaerőpiacon. Biztos, hogy közelebb kerül egymáshoz a munkaerőpiaci kínálat, a munkaerők. Egyetértek a nyelvekről mondottakkal, de én a munkanélküliség szociális dimenziójáról szeretném önt kérdezni. Konkrétan szeretném tudni, hogy hogyan kíván munkahelyeket teremteni, és ezáltal harcolni a szociális kirekesztés ellen. Vasili asszony. Felméréseink szerint az Európai Unióban az egyetemet végzettek 50%-a munkanélküli. Miért? Meg kell végre vizsgálnunk, hogy mi ennek az oka. Egyes országokban nem nevezem meg őket, akár ez 80%-os is ez a munkanélküliség. Tehát itt az ideje, hogy a tudást, a készségeket párosítsuk a munkahelyekkel. Nincs értelme a képzésnek, az olyan képzésnek, amely aztán munkanélkülieket generál. Tehát erről feltétlenül széleskörű és mély felmérést fogok elvégeztetni, és első dolgom az lesz, hogy intézkedésekkel lépjek föl e szakadék áthidalása érdekében. Ugye én az egészségügyi ágazatban voltam eddig, és pontosan látható ott is, hogy kevés az orvos, kevés a specialista, kevés az ápoló, tehát teljesen normális lenne ezekre a pályákra ösztönözni, orientálni a fiatalokat. Következő felszólalunk Takula úr. Missionára. Tisztelt biztos jelölt asszony! Először is köszönjük szépen ezt a remek prezentációt, amit meghallgathattunk, és most nézzük a kérdésemet. Gondolom, hogy mindenki tudja, hogy az oktatás színvonala teljesítménye más és más a különböző európai tagországokban, ez így van. De hát meg kellene néznünk, hogy mi az oka annak, hogy egyik tagállamról a másikra egészen más az oktatás eredményessége és teljesítménye. Azt szeretném megkérdezni, hogy ön szerint fontos-e, hogy ezen javítsunk, és amennyiben igen, akkor mik a javaslatai ennek a problémának a megoldására, annak érdekében, hogy ebből kölcsönösen profitáljon minden tagállam, és hogy meg tudják osztani a tapasztalatot. Köszönöm szépen, biztos asszony, várjuk a választ. Köszönöm. Gondolom, hogy mindenki számára egyértelmű, hogy egyfajta uniformizált, harmonizált rendszert nem tudunk megvalósítani Európában. Azt viszont megtehetjük, hogy arra ösztönözzük a tagállamokat, hogy a jó gyakorlatokat, tapasztalatokat cseréljék ki egymás között. Ezt tehát mindenképpen ösztönözzük saját programjainkon, bizottsági programjainkon keresztül is. Hogyha megnézzük az elmúlt néhány évet, akkor azt látjuk, hogy tökéletesen nem sikerült megvalósítani ezt a tapasztalatcserét, de akkor is ez az egyetlen út, amin tovább kell haladnunk. Vagyis a tapasztalatok cseréje, a jobb gyakorlatok cseréje jó referenciákat, benchmarkokat kell megállapítani, és nem pedig újjal kell mutogatni azokra a tagállamokra, ahol esetleg nehézségek vannak. A gyenge pontokat valahogy segítenünk kell, és úgy gondolom, hogy minden tagállamban megvannak a gyengébb és az erősebb pontok is az oktatásban. Tehát minden egyes esetben külön kell megnézni, hogy mik a gyenge pontok. Vaszilió asszony, lejárt az ideje. Elnézést kérek, ez az első válasz volt, úgyhogy van még ideje. Elnézést kérek, azt hittem, hogy ez már a második válasz. Tehát ott tartottam, hogy amikor az Európai Unió nagy bővítésére sor került, akkor óriási különbségek keletkeztek a régi és az új tagállamok között, nem csak ezen a területen, hanem minden más területen is. Úgy vélem, hogy az új tagállamokat segítenünk kell abban, hogy javítsák oktatási rendszerüket, és erre számos jó példa született. Itt van például Szlovénia. Szlovéniában nagyon gyenge volt az oktatási rendszer, de mégis ki tudták használni a lehetőségeket az európai programokon belül, használták az európai rendszereket, és most már óriási előrelépést tapasztalhattunk Szlo- Szlovéniában. Tehát a többi tagállamnak is ugyanezen az úton kell elindulnia, és minden tagországot külön kell kezelnünk. Köszönöm szépen. Kiegészítő kérdés? Köszönöm. Úgy gondolom, hogy senki sem vonja kétségbe ebben a teremben azt, hogy szociális szempontból milyen fontos az oktatás szerepe, és hogy ezen belül milyen fontos a tanárok oktatása, és az, hogy ne terheljük túl a tanárokat. Azzal kapcsolatban szeretnék egy kérdést feltenni, hogy hogyan alakul majd a tanárok továbbképzése és az innováció minden egyes európai tagállamban. Válasz? Engedjék meg, hogy én is azzal kezdjem, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy a tanárok képessége, képesítése nagyon fontos. Ezen kívül az oktatási metódusok, módszerek is rendkívül fontosak annak érdekében, hogy maguk a diákok sikeresek legyenek. Nyilván mindannyiunknak megvannak a személyes tapasztalatai ezzel kapcsolatban. Az új technológiákkal kapcsolatban éppen tegnap olvastam egy újságcikket, és hihetetlen dolgokat tapasztaltam. A generációk közötti szakadék szinte öt évenként jelentkezik, mert öt év alatt annyit fejlődik a technológia, hogy ez szinte már követhetetlen az előző generációk számára. Hát akkor most azt a kérdést kell feltennünk, hogy hogyan tudjuk mégiscsak felhasználni ezeket az új technológiákat, és hogy a tanárokat folyamatosan tovább kell képezni, hogy ők is tudják alkalmazni ezeket az új technológiákat. Tehát a folyamatos képzés, a továbbképzés rendkívül fontos. Minden tanárnak megfelelő bevezető kurzusokat, továbbképzéseket kell tartanunk, különben nem tudják majd használni az új pedagógiai eszközöket, tehát, hogy úgy fogalmazzak, be kell fektetnünk a tanárainkba. Köszönöm, Benárabátú. Képviselő következik, tessék. et bienvenue. Euh, un quart des... asszony, szeretném elmondani, hogy euh, a 15 éves európai fiatalok közül körülbelül minden negyedik nehezen vagy rosszul olvas. És euh, nagyon sokan Franciaországban is az európai átlag alatt vannak. Minden évben 6 millió olyan fiatal van, aki képesítés nélkül egyszerűen kiesik az iskolából hogyan tudunk nekik segíteni, hogy ne a szegénység és a munkanélküliség várjon rájuk. Mik az ön konkrét elképzelései ezzel kapcsolatban, hogy a fiatalokat és a kevésbé fiatalokat legalább az alapokra, az olvasásra, írásra megfelelőképpen meg tudjuk uh, tanítani. És azt is szeretném megkérdezni, hogy a Lisszaboni szerződés értelmében hogyan szeretne majd jobban együttműködni a, a parlamenttel, és hogy a finanszírozást hogyan kívánja javítani. Köszönöm szépen! Vasziliu asszony. Köszönöm. Igen, én is tudom, hogy a múlt év novemberében megjelent tanulmány elég egyértelműen kimutatja, hogy nem értük el azokat a referenciákat, amelyeket 2010-re kitűztünk magunk elé. De tovább kell dolgoznunk, ki kell tartanunk. Ez az egyetlen lehetőség. Tehát továbbra is javítanunk kell a minőséget, javítani kell a teljesítményt, az oktatásban a gyermekeink szempontjából. Mindannyian egyetértünk abban, hogyha a gyerekek nem kapják meg a megfelelő képzettséget, amire szükségük van az életben, akkor nem lehetnek sikeresek. Ezt kell hangsúlyoznunk. Tehát nagyon fontos az oktatás, nagyon fontosak az oktatásban felhasznált módszerek. Hiszen, mint ahogy az imént elmondtam, a gyerekeket be lehet vonni az új technológiákba, mert ez érdekli őket. beszéltünk arról, hogy a gyerekek nehezen vagy rosszul olvasnak, és ennek az is oka, hogy az idejüket nem a könyvek előtt, hanem a videójátékok előtt töltik. Természetesen ez tulajdonképpen normális, mert a gyermekeket mindig vonza az új technológia. De meg kell találnunk a módját annak, hogy a gyerekeket érdekelje az olvasás, az irodalom, és így is javíthatják olvasási képességeiket. Természetesen a mobilitás és a programjaink is fontos szerepet játszanak ebben. Azt kell elérnünk, hogy a gyerekeket érdekelje az, hogy, hogy együttműködjenek, hogy kommunikáljanak más gyerekekkel más országokból, és így az eredményeik is javulnak majd. Hangsúlyoznunk kell, hogy a tanárok képzettsége is megfelelő legyen ebben a tekintetben. Ezt fogom mindenképpen hangsúlyozni majd annak érdekében, hogy elérjük azokat a referenciákat, amiket eddig kitűztünk, illetve hogy még nagyra törőbb referenciák elérésére legyen lehetőségünk. Köszönöm, Benne Rabatú asszony kiegészítő kérdése következik. Egyáltalán nem válaszolt arra a kérdésre, hogy a finanszírozási szempontból hogyan tudjuk majd javítani az oktatási programok finanszírozását. Válasz. Természetesen azon vagyok, hogy a költségvetést növelni tudjuk, de hát mindenki tudja, hogy nem én egyedül döntök erről. Harcolni fogok azért, hogy az oktatásra és a képzésre több pénz legyen, de ehhez az önök támogatására is szükségem van. Ehhez nyilván a miniszterek támogatására is szükségem lesz, és azt is szeretném elmondani, hogy a jövőben más partnerekre is számítani szeretnénk helyi és regionális önkormányzatok segítségére például, hogy ők is nagyobb befektetésre legyek, hajla, legyenek hajlandóak ebben a témakörben. Ezen kívül az egész társadalommal fel kell vennünk a kapcsolatot, hogy ők is értsék, hogy miről van szó, sőt, a biznisz világgal is fel kell vennünk a kapcsolatot. Köszönöm, Meklákin asszony következik. Sok szeretettel köszöntöm Önt, Vasziliu asszony én az új eh, kompetenciákra térnék ki a sporttal kapcsolatban a Lisszaboni szerződésben. Hogyan eh, kívánja az európai eh, sportpolitikát megvalósítani, amely a sport alulról jövő kezdeményezéseit támogatná? és hogyan lehetne a sport segítségével az ön véleménye szerint egyéb problémák ellen harcolni, mint például a túlsúly. Aztán a sport fejlesztése, a emellett a professzionális sport fejlesztése is nagyon fontos, például a futballra is kitér egy anyag, a hogyan szeretne olyan sportpolitikát kialakítani, amely minden sportra vonatkozik, nem csak a futballra. Vasziliu asszony, nagyon sajnálom, hogy nem tudtam le, bezárni, lezárni a, a bevezető beszédemet, mert ennek az utolsó része a sportról szólt. Azonban szeretném hangsúlyozni azt, hogy a sport számomra valóban nagy pozitívum, mindenki számára pozitívum lehet, hiszen nem csak a sport gazdasági dimenziójáról van szó, hanem a sport szociális dimenziójáról is. És az alulra jövő sport kezdeményezések nagyon fontosak. Nagyon jó ez az egészség szempontjából. Azt is tudjuk, hogy illetve szeretném elmondani, hogy nemrégiben egy konferenciát szerveztem az ifjúság és egészség kérdésében, és itt a sport az egyik legfontosabb aspektus. Emellett azért, hogy mobilizáljuk és aktivizáljuk a fiatalokat, ehhez a sport kiváló eszköz. A csapatmunka, az önkéntesség a sporton keresztül kiváló megoldás lehet. És egy személyes tapasztalatomról is hadd számoljak be. Néhány évvel ezelőtt Cipruson a nemzeti csapatunkat, válogatottunkat európai bajnokságra tudtam elkísérni, és soha nem fogom elfelejteni azt, hogy azok a gyerekek, akik ebben a csapatban sportoltak, micsoda mennyi előnyt kovácsoltak ebből, mennyire pozitív volt ez az ő életük szempontjából. Ezek most már felnőttek, de tényleg az életükben nagyon fontos szerepet játszott ez az esemény. További kérdés McLarkin asszony részéről. Köszönöm szépen, hogy hangsúlyozza a sport fontosságát, egyetértek ezzel. Az ön tárcájának egy részét képezi a sport. Ön maga sportrajongó-e, és ön és a csapata mit szeretne tenni a sport egyesületekért, a sport kormányzásról, mi a véleménye, és a sportegyesületek működéséről. Vasziliu asszony válasza következik. El kell mondanom, hogy sportrajongó vagyok, pár nem vagyok nagy futballrajongó, rajongó, de lehetek még, lehetek még futball um, rajongó is, um, a fiamat, fiamat nagyon érdekli ez, az édesapámat is nagyon érdekli a futball, úgyhogy még sokat tanulhatunk, tőlük, de a sport azonban nem merül ki a futballban. Az úszás például, én nagyon jó úszó vagyok, szigetről érkeztem, Szigetországból érkeztem, de akár kosárlabda, más labdajátékok, nagyon sok minden van a sport, eh, sporton belül. Még mindig sportolok, nagyon fontosnak tartom ezt. A sport nak nagyon nagy jelentőséget fogok tulajdonítani. És emellett jó tanuló is vagyok, úgyhogy amit nem tudok, azt megtanulom majd a szolgálataimban dolgozóktól. Kiváló személyek, kiváló munkatársak dolgoznak itt, ők is nagyon elkötelezettek a sportért, és azt gondolom, hogy az ő segítségükkel lehetőségünk nyílik arra, hogy a napirendnek ezt a részét is előre vigyük. Köszönöm szépen, most Verzsi asszony következik. Itt van? Igen, itt vagyok, elnök asszony. Itt vagyok. asszony, üdvözöljük, és köszönjük, hogy eljött a szakbizottságunkba. A kultúra és az oktatás olyan témakörök, amelyek nem feltétlenül európai közösségi hatáskörbe tartoznak. Nagyon sok minden van itt tagállami hatáskörben, ami nem biztos, hogy rossz. Ön is beszélt arról, hogy az Európai Unió elsősorban gazdasági egység, de nem csak az. Az Európai Uniónak nagyon sok olyan adója van, amit ki tud használni, hiszen ez egy gyönyörű kulturális térség, de sajnos a különbségek folyamatosan növekednek a lemaradottak és az előjárók között, és ez így van a kultúra területén is. Szeretném megkérdezni, hogy a nem szakképzés és a szakképzés tekintetében milyen előrelépéseket szeretne elérni. És hogy hogyan tudjuk elérni azt, hogy mindenki olyan képzettséget kapjon, ami megfelel a munkaerőpiac követelményeinek, és szeretném megkérdezni, hogy a mozgásban az ifjúság programmal kapcsolatban mi a véleménye. Félbe kell szakítanom, Verzsi asszony. Vocational training is part a szakképzés természetesen része az egész képzési láncnak a legjobb szakértőink általában nagyon jó szakképző intézetekben szereztek diplomát, és ezt, ezeket az intézményeket továbbra is meg kell erősítenünk, ez rendkívül fontos. A felsőoktatás területén nagyon fontos a bolonyai eljárás, és ezt ki kell terjesztenünk minden szinten a szakképzésre is. Meg kell néznünk az oktatási rendszerünket, meg kell néznünk, hogy a szakképzésben esetleg milyen hiányosságok mutatkoztak, és meg kell erősítenünk a szakképzési intézményeinket, méghozzá úgy, hogy a mobilitásra, a munkaerőpiaci alkalmasságra és a minőségre koncentrálunk. Jó lenne, hogyha a tagállami rendszerek minél jobban összefonódnának, hogyha kölcsönösen elismerhetőek lennének a megszerzett képesítések, hiszen ez is hozzájárulna minden egyes ágazatban a munkaerői, illetve a tanulói mobilitáshoz. Aztán nézzük a mozgásban az ifjúság programot, ez is kapcsolódik a szakképzéshez. Ez is azon erőfeszítésünk része, hogy megfelelő képesítést, képzettséget tudjunk mindenkinek adni, hiszen ez az alapképzésből plusz a szakképzésből áll össze. Verzsi asszony, van még kérdése? Pardon, euh, j'ai mal dû me faire comprendre justement ce qui me gêne, c'est azt hiszem, hogy nem voltam eléggé egyértelmű. Éppen arra próbáltam utalni, hogy euh, nem beszélünk-e túlzottan sokat, vagy nem sarkítjuk-e túlzottan az oktatás kérdését a munkaerőpiaci felhasználhatóságra? Szerintem nem ezzel van a legnagyobb baj, hanem azzal, hogy óriások a különbségek az oktatásban. És itt nem csak a szakképzésről van szó, hanem mondjuk a humántárgyak oktatásáról is. Arról szeretnék valamit hallani, hogy miért záródnak ki egyre többen a megfelelő és minőségi oktatásból az Európai Unió jó példa arra, hogy mi az, amit megtehetnénk, illetve hogy milyen kockázatai vannak annak, hogyha a kulturális Európát nem tudjuk megfelelőképpen felépíteni. Vasilió asszony. Természetesen szeretnénk megadni mindenkinek a lehetőséget arra, hogy jobban hozzáférjen a kultúrához. Ez nagyon fontos. Ez az Európai Unióban a bizottság egyik legfontosabb célkitűzése. Ennek érdekében még jobban együtt kell működnünk, és más fontos kihívásokkal együtt ennek a kihívásnak is meg kell felelnünk. Jobban együtt kell működnünk a tagállamokkal a célok elérésének érdekében, és a tagállamoknak komoly segítséget kell nyújtaniuk a bizottságnak mondjuk a digitális társadalom megfelelő normáinak kialakítása rendkívül fontos ebben a témakörben, és több más biztossal együttműködve próbáljuk majd ezeket a célokat elérni. Tehát koordinált fellépésre van szükség több biztos részéről. Biztos vagyok abban, hogy az új biztosok nyitottak lesznek arra, hogy együttműködjünk és elérjük a célokat. Köszönöm szépen. Messerschmitt úr kérdése következik. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Köszönöm szépen. Az imént az európai identitásról beszéltünk, és tulajdonképpen azt szeretném megkérdezni, hogy az elmúlt öt évben mi történt a kulturális költségvetéssel, mégis mire költötték el ezt a pénzt, mit finanszíroztak ezzel kapcsolatban. Mondjuk Portugáliában felépítettek néhány kikötőt, vagy Svédországban befektettek egy új színházba, vagy a balti országokban épült egy új színház. Hát mégis mi történt ezekkel a pénzekkel? a kultúra alatt nagyon sok al témakör van, sokszor átláthatatlan, hogy mire használjuk fel a pénzt, és hogy ebből a pénzből hogyan épül az európai identitás. A kultúra infrastruktúrája nyilvánvalóan alapvető fontosságú, szükség van ilyen infrastruktúrára, de a programok nem ennek megteremtését célozzák, Számos egyéb program működik más főigazgatóság alatt, mint a regionális programok, amelyek erre valóak, és remélem, hogy a tagállamok élnek az ezekben adott kultúrával kapcsolatos lehetőségekkel. Az én főigazgatóságom feladata az lesz, hogy ösztönzést adjak a kultúra emberi aspektusának támogatására, a művészek támogatására, a kreativitás támogatására, az intellektuális szellemi termékek megszületésére, az gondolatcserére, a kölcsönös, egymás kölcsönös megtermékenyítésére a csillagó elmék között. Bevezető előadásomban az európai örökségről és az ezzel kapcsolatos címkézési rendszerről beszéltem, és ennek is fontos szerepe lehet abban, hogy a polgárokat közelebb hozzuk az értékekhez, tehát hogy minél több polgár tudja meg, hogy milyen értékeink vannak Európában. És mindez ö, egy kis katalizátorként működhet, ha a polgárok a címkézési rendszer révén több kulturális történelmi ismeretre tesznek szert így próbáljuk több oldalról a diverzitást növelni. És aztán az Európai Kulturális Főváros program is nagyon fontos ebben az kontextusban. Ugye a napokban nyitott például az Esseni kulturális év. Essen valaha ipari város volt, és senki sem tudta róla, hogy ott kultúra is van. És íme kulturális fővárossá válik, és valóban sikerült Essent átalakítani. Nagyon örülök ennek németként is, de félbe kell, hogy szakítsam. Van-e pótkérdése, uram? Köszönöm szépen. Szerintem azt kellene inkább megnéznünk, amire az imént rákérdeztem, hogy hova ment az adófizetők pénze az elmúlt öt évben. Jól használtuk fel ezeket a pénzeket, vagy sem? A bizottság jó lelkiismerettel alszik el este, amikor arra gondol, hogy hova tette ezt a pénzt, hogy hogyan költötték el ezt a pénzt? Remélem, hogy érti most már a konkrét kérdésemet. Nagyon sok tagállamban, nagyon sok polgár a választók egyszerűen nem értik, hogy hova megy az adófizetők pénze, és nagyon sokan furcsának, bizarnak találnak bizonyos programokat, amire óriási összegeket költenek el, ahelyett, hogy mondjuk valamilyen konkrét és használható kutatásra mennének el ezek a pénzek. Tehát az a kérdésem, hogy önnek mi a véleménye arról, hogy kidobják-e a pénzt az ablakon, vagy értelmesen használják-e fel? Vacili asszony, szeretnék abban hinni, hogy a bizottság és az európai intézmények, itt ugye nem csak a bizottságról van szó, nagyon gondosan költötték el ezeket a pénzeket. De én csak azt mondhatom el, hogy a magam részéről nagyon oda fog arra figyelni, hogy a pénz oda kerüljön, ahol konkrét megfogható hatása van az emberekre a beavatkozásnak. Az egyszerű európai állampolgárokra, akik egyszer csak lehetőséget kapnak arra, hogy életükkel kezdjenek valamit. És a kultúra Európa egyik alap, alappillére, erre költeni kell. De arra is oda kell figyelni nyilván, hogy ez a költés minél több embernek adjon hozzáadott értéket az életében. Köszönöm szépen. Most rátérünk a Kulturális Bizottság kérdéseire. Én kezdeném a kérdésfeltevést. Vaszilió asszony Korábban említette a tanárképzés fontosságát, egy kolléga is rákérdezett erre. Készen arra, hogy az új, egy életen át tartó tanulási programban a tanár továbbképzést prioritással lássa el, és nem csak a tanár továbbképzés tekintetében, hanem a tanárok mobilitása tekintetében is. Nagyon sok olyan tanár van Európában, aki még nem járt külföldön, és ilyen tanárok ne neveljék a gyerekeinket. Úgy gondolom, hogy az életen át tartó tanulás erre kiváló lehetőséget azt adhatna. Gondolom abban mindannyian egyetértünk, hogy a mobilitásnak strukturált mobilitásnak kell lennie, tehát nem turizmusról beszélünk, hanem céllal elkövetett, ha úgy tetszett, külföldre utazásról, olyan utazásokról, amikor egymással találkoznak emberek, tapasztalatot cserélnek, és a saját készségeit, képességeiket javítják. A mobilitás nyilvánvalóan tevékenységem egyik prioritása lesz, de először szeretnék egy nagyon alapos tanulmányt elvégeztetni arra vonatkozóan, hogy milyen típusú és milyen struktúrájú mobilitás a legjobb, és milyen haszna van a mobilitásnak, milyen mérhető haszna van. A mobilitásnak biztos, hogy van haszna, és éppen ezért politikám egyik kulcseleme lesz. Konkrétan a tanárokra vonatkozóan pedig valóban a tanárokat ösztönözni kell arra, hogy mobilisabbak legyenek. Tudom, hogyha valaki elkezd dolgozni, akkor könnyű ö, belefásulni a munkába, hogy ott van a család, ott vannak a gondok, és esetleg egyesek nem is nyitottak új tapasztalatok iránt. De ösztönözni kell erre a tanárokat, mert a tanárok mobilitása legalább annyira fontos, mint a diákok, és nyilvánvalóan az egyéb felnőttek mobilitása. Lenne egy pótkérdésem, biztos erőlt asszony, megígérje nekem, hogy az új, egy életen át tartó tanulásról szóló programban lesz egy olyan fejezet, fejezet, mondjuk a Comenius programban, hogy tanári mobilitás. Nem halljuk a felszólalót, most már igen. Nyilvánvalóan nagyon fontos, hogy kiegészítsük a Comenius programot ezzel. Meg szeretném önöknek egyébként köszönni, és önnek Pakasszony személyesen is, hogy javasolja ezt itt, mert valóban mi is tervemettük már a Comenius kiegészítését egy ilyennel, de nyilván ez egy új elem lesz a Comeniusban, tehát külön támogatást igényel majd, hogy látható legyen és működő legyen. A Comenius az egyéni diák mobilitást támogatta, és idén kezdődik majd csak ez, és csak 13 tagállam jelentkezett a részvételre, mert egyes tagállamok nem biztosak abban, hogy ö, kellő biztonsággal folytathatóak le ezek a cserék, de gondolom a 13 tagállammal végrehajtott kísérleti program meggyőzi majd őket is, a másik 16-ot is arról, hogy érdemes. Köszönöm szépen, elnézést kérek, hogy félbeszakítom ismét. Badiászön következik. <clears throat> Señora Basilio, usted también la... Basilio asszony, ön felelős lesz a többnyelvűségért is. Ezzel kapcsolatban lenne egy kérdésem. Tudja ugye, hogy a Lisszaboni szerződés tervei szerint 2014-re egyes kompetenciák a lakosság kritériumát is figyelembe veszik, nem csak a tagállami kritériumokat, ami a többnyelvűséget illeti. Itt a parlamentben is megvalósul ez, és van itt egy olyan rendelet, amely még akkor akkori időszakból származik, amikor még csak hat tagállamunk volt, és sokkal kevesebb hivatalos nyelv az Európai Uniónak. Most azonban itt van 27 tagállam, sokkal több, több mint 20 hivatalos nyelven. Hogyan fogja a lakosság kritériumát bevezetni, vagy alkalmazni a nyelvek alkalmazása kapcsol- szempontjából az Európai Parlamentben? Vasszilió asszony. Ugye tudják, hogy a nyelvek használata egy tanácsi rendeletre megy vissza, amely 57-ből származik. Ezt a rendeletet többször is módosították, ugye minden um, csatlakozás után legutoljára 2007-ben. Ez a tanácsi rendelet kimondja, hogy mind a 23 hivatalos nyelv, egyenlő kell, hogy legyen, ezeket tiszteletben kell tartani, és el kell ismerni. De ennél tovább kell mennünk, ugyanis a szerződés a nyelvi több sokszínűségről beszél, és a nyelvi sokszínűséget tiszteletben kell tartanunk. És ez nem azt jelenti, hogy ö, csak a 23 nyelvet veszük figyelembe, hanem ennél sokkal többet, a regionális, a kisebbségi nyelveket, ebből körülbelül 60 van, és emellett azt a körülbelül 400 nyelvet is figyelembe kell vennünk, amelyet a bevándorló közösségek használnak. Mindent meg kell tennünk tehát annak érdekében, hogy ez a sokszínűség megmaradjon, és tiszteletben kell tartanunk ezt a sokszínűséget, hiszen ez az európai kultúrának a része. El kell mondanom azonban azt is, hogy ennek a rendeletnek bármi nemű módosítása tanácsi döntés, amelyet egyhangulag kell meghozni. És sajnos az Európai Bizottságnak nincsen joga ezzel kapcsolatban javaslatot tenni a tanácsnak. Badia asszony. Kiegészítő kérdés. Tudom, tudom, Basziliu asszony, ezt én is tudom. De ennyi év után és bizonyos hagyományok gyakorlása után azért mégis kialakult néhány anomália. Nem lenne-e itt az ideje, hogy végig gondoljuk ezt a dolgot? Tudom én, hogy a tanács kompetenciájába tartozik ez, és hát nem igazán kívánják átdolgozni ezt a jogszabályt. De azért nagyon jó lenne, hogyha ön is végig tudná gondolni azt, amit én mondok, mindenképpen fontos lenne ez, és értelmes lenne ez, hiszen támogatást kell nyújtanunk a nyelvi és a kulturális sokszínűség területén. Válasz. Én teljes mértékben biztosíthatom önt arról, hogy hiszek a kulturális sokszínűségből. Egy kis szigetországból érkeztem, Úgyhogy egy ilyen kis ország képviselőjeként is mondhatom ezt. Ami a programjainkat illeti, ennek során a politikánk a következő, a, tő, a sokszínűség, nyelvi és kulturális tő, sokszínűség támogatása mindig előtérben fog állni. Ami az én hatáskörömbe tartozik, és az Európai Bizottság hatáskörébe tartozik, azt mindent meg fogunk tenni a több nyelvi sokszínűség érdekében, hiszen hiszünk benne. Köszönöm szépen, Schmidt Pál következik. Köszönöm, tisztelt biztos asszony. Én is a nyelvi sokszínűségről fogok magyarul hozzászólni és kérdést feltenni. Ez Európa egyik legfontosabb értéke, amelynek védelmét a szerződés is garantálja. Különösen igaz ez az őshonos nemzeti kisebbségek számára, amelyeknek identitását nagy mértékben meghatározza, hogy tanulhatnak-e anyanyelvükön, illetve használhatják-e a nyelvüket a közigazgatási eljárások során. Szeretném felhívni a figyelmét, hogy Szlovákiában nemrég életbe lépett egy olyan államtörvény, nyelvtörvény, amely súlyosan diszkriminálja a nem szlovák anyanyelvű állampolgárokat, amelyek elég jelentős részét teszik ki a lakosságnak. A törvény így szól egy sora, a szlovák nyelv előnyt élvez szlovák köztársaság területén beszélt többi nyelvvel szemben. Sőt, akár 5000 eurós büntetést is kiróhatnak egyes esetekben. Kérdésem, mit kíván tenni annak érdekében, hogy az Európai Unióban egyetlen nyelvi kisebbséget sem érhessen hátrányos megkülönböztetés? Madame Igen, tudok a problémáról, és ismerem a szeptemberben megszületett szlovák nyelvtörvényt. Nagyon sok fejezetből áll, és nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy ezt a nyelvtörvényt hogyan fogják most alkalmazni. Ha a bizottság tehet bármit ellene, akkor csak az alkalmazás területén nyúlhat bele a folyamatba. Amint önök is tudják, az Európai Bizottság csak akkor avatkozhat be, kisebbségi nyelvi ügyekben egy tagállamban, a nyelvpolitikában, hogyha az európai jogot sért explicite. Általában véve nem kritizálhatunk belpolitikai döntéseket, nyelvpolitikai döntéseket, de hangsúlyoznom kell, hogy a kisebbségi nyelvek védelme és a kisebbségek védelme alapvető emberi jog. És az emberi jogi konvenció ilyen szempontból alapvető, ezt valamennyi tagállam ugye ratifikálta, és a tagállamoknak kötelessége ennek alkalmazása során a kisebbségi nyelveket védeni, de más nemzetközi kötelezettségek is előjelke ezt számukra. Nyilván a bizottság szempontjából én ezt nem kérhetem rajtuk számon, de figyelem a fejleményeket, és figyelem a szlovák és magyar miniszterelnök közös nyilatkozatát is ideértve, amelyben most leszögezték, hogy hatékonyan együtt kívánnak működni annak érdekében, hogy a kisebbségi érdekek ne sérüljenek. Úgy tudom, arról is megegyeztek, hogy az O főképviselője, fog közvetíteni az EBSZ főképviselője ebben a folyamatban, őt közösen felkérték erre. És én magam is figyelemmel követem a folyamatot, és arra odafigyelek, hogy egyik ország se félbe kell, hogy szakítsa ment. Schmidt úr. Azt megnyugtatott engem, és látom, hogy jó ismeri el a helyzetet. A, egy kis félelmünk van, hogy megszüntették a többnyelvűségi biztos posztot, és ez a, ez a nagyon fontos feladat most önre hárul, asszonyom, nagyon remélem, hogy mint egy kis ország eh, nyelvét nagyon szerető, egyébként több nyelven beszélő eh, jelölt eh, szívén fogja viselni a kisebbségek, vagy akár a kisebb nyelveknek a sorsát. Az ön írásos válaszában azt mondta, hogy konkrét lépésekre készül a többnyelvűség terén. Tudna ebből valamit említeni? A nyelvi kérdés, a többnyelvűség kérdése szerintem nagyon fontos, ezt már korábban is elmondtam, és azon kell lennünk, hogy ne csak növeljük az erre szánt pénzek mennyiségét, hanem hogy meg is erősítsük a többnyelvűségi programjainkat. Meggyőződésem, hogy a 2020-as programban új benchmarkokat sikerül majd megjeleníteni, különösen a fiatalokra vonatkozóan, a tekintetben, hogy mit kívánunk elérni a nyelvtudás szempontjából. Nem elégít ki a jelenlegi rendszer. Nem elég annyit mondani, hogy ugye N plusz egy nyelvet beszéljen minden európai polgár, hanem konkrét intézkedésekkel kell őket segíteni ebben. Azt szeretném, hogy minden gyereke, minden gyerek Európában a lehető legkorábbi életkorban már nyelveket tanuljon. Köszönöm szépen, Fiszász úr. Gracias, señora presidenta. Bienvenida, señora Basil. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, biztos jelölt asszony. A Monnet program egy nagyon fontos eszköz volt az európai integrációval kapcsolatban, itt a tanárok támogatása eh, szerepeltem be, és a legnagyobb presztízsel rendelkező intézetek is részt vettek ebben. Eh, és ez a program, ez azt jelentette, hogy Jean Monnet, a eh, Da Vinci és az Erasmus program is érvényesült, és az élethosszig tartó tanulás eh, program életbe léptetésével kérdezem, hogy hogyan fogja lefedni az, ekkori, az eddigi Jean Monnet programot ez. Az új program, szól a válasz, nem jelenti azt, hogy a meglévő, már eleve meglévő programokat nem vennénk már figyelembe, sőt, azok, pláne azokat a programokat, amelyek kifejezetten sikeresek. A célunk nem az, hogy bizonyos sikeres programokat lesöpörjünk az asztalról, hanem erősítsük őket, és nézzük meg, hogy hol voltak a gyenge pontjaik, és hol, nézzük meg, hol tudjuk ezeket erősíteni. A Zsámoné program tényleg nagyon sikeres program volt, hiszen az egyetemi tanárok, a professzorok és az Európai Unió közötti kapcsolatot erősítette meg, és tájékoz, tájékozódhattunk az egyetemi oktatóknak a munkájáról, és nagyon fontos az, hogy ők is megtudják a maguk részéről, hogy az Európai Unió hogy működik, hogyan dolgozunk, hogyan folyik itt a munka. Tehát ez egy kölcsönös folyamat volt. Számos európai intézményt támogattunk, ennek a programnak, ezen program során, amelyek a mi víziónkat osztották és megvalósították, és ezt folytatni kell. Nem az volt a célunk, hogy ezt megszüntessük. Köszönöm szépen. Van egy kiegészítő kérdés Fiszász úr részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. A következőt szerettem volna kérdezni. Új tárca van itt, amely a Marie Curie cselekvési tervet és figyelembe veszi. Ez korábban a kutatási portfólióhoz tartozott, ami a kiválasztást illeti, a kutatási projektek kiválasztását illeti. Itt nyilván az excellencia kiválóság fontos szerepet játszik. Ön hogyan ö, gondolkodik erről? Az eddigi kiválasztási folyamatokat folytatja, vagy ezt újra gondolja? Válasz. Barózó elnök úr ugye úgy döntött, hogy a Marie Curie programot ebbe a tárcába helyezi át, és ez azért van így, mert ezt a, mert a, az oktatás, kutatás, innovációs három szöget erősíteni szeretné, és ez a Marie Curie program eh, éppen a kutatásban nagyon-nagyon erős. Ez nem jelenti azt persze, hogy most nulláról kezdünk mindent, és, eh, és figyelemben, figyele, figyelmen kívül hagyjuk az eddig elvégzett kiváló munkát. Nyilván szeretnénk szorosan együttműködni a kutatási kollégámmal, és a kutatókat támogatni szeretnénk ugyanannyira, mint korábban, ezt nagyon fontosnak tartjuk, és semmi olyat nem tervezünk, ami árthat ennek a kiválósági programnak. Egyszerűen csak a tudásalapú társadalom ezen három szögét szeretnénk erősíteni. Köszönöm, hogy az elnök Nevedalova asszonyi a szó. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, tisztelt biztos jelölt. A következő kérdés az ifjúságpolitikára vonatkozik. Jelenleg a fiatalokat nem annyira érdekli az Európai Uniós döntéshozási folyamat és az Európai Uniós politika általában. Úgy gondolják, hogy, nem igaz, hogy az Európai Unió nem is foglalkozik a fiatalokkal. A kérdésem a következő. Ön terveze valamilyen olyan keretet, azzal kapcsolatban, hogy az Európai Uniós politikában hogyan lehetne együttműködni, és hogyan látja az új stratégiát, az EU 2020-as stratégiát ebből a szempontból, és az Európai Ifjúsági Paktumról mit tud mondani. Válasz. Ami az ifjúságot illeti, és azt illeti, hogy az ifjúság nem annyira érdeklődik Európa ügyei iránt, és egyre nagyobb a, a, a távolság, a fiatalok és mi köztünk. Ez nem csak Európában érvényes, ez, ez a jellemző, ez a dolog jellemző nagyon sok társadalomban, a tagállamokon belül is, nem csak Európa szempontjából. A fiatalok érdeklődését fel kell keltenünk a Lisszaboni szerződésben ez szerepel, hogy lépnünk kell, lépnünk kell, és el kell érnünk azt, hogy az emberek jobban vegyenek részt a társadalmak demokratikus életében. És ez központi jelentőségű program kell, hogy legyen a jövőben. Meg kell néznünk, hogy hogyan tudjuk a fiatalok érdeklődését felkelteni európai ügyekben, de regionális és helyi és nemzeti ügyekben is. Ez részét képezi a fiatalok bevonásának. És eh, erre figyelmet kell fordítani Európában, és ez az európai és a nemzeti politika részét kell, hogy képezze ez a stratégia. Nevedalova asszony következik. Lehet, hogy nem megfelelő volt a tolmácsolás. Én konkrétan azt kérdeztem, hogy specifikusan mit gondol erről ezekről a kérdésekről konkrétan. Jó, elmondta ön, hogy, hogy, hogy, hogy szeretné ezt erősíteni, ezt a kapcsolatot a fiatalok és a politika között például, de, de konkrétan mit tenne ennek érdekében, milyen intézkedéseket hozna, és mi a véleménye a 20, EU 2020-as stratégiáról és az ifjúsági paktumról? Válasz. Nos, hogyan, milyen konkrét lépéseket tervezünk? Az e- programokban a programjaink tartalmaznak konkrét pontokat az ifjúság bevonásával kapcsolatban, és ezeket a pontokat fogjuk megvalósítani és erősíteni. Ami a fiatalok érdeklődését illeti azzal kapcsolatban, hogy mi történik náluk otthon, a régiójukban, a helyi szinten, nemzeti szinten, európai szinten, nagyon fontos. a legutóbbi parlamenti választásokon is láttuk ezt, a, ezt a, mm, az eltávolodást, és nem szeretnénk, hogyha ez tovább mélyülne. Ezen dolgoznunk kell. Az EU 2020 természetesen a fiatalok az teljes politikánk részét képezik. Oktatás, képzés, új kompetenciák, új képességek megszerzésében, hiszen ők a jövőnk hogyha nem, ad, nem hangsúlyozzuk a, a fiatalok fontosságát, nem helyezünk beléjük rájuk nagy hangsúlyt, akkor kire helyezzünk nagy hangsúlyt? Ők a jövőnk. Köszönöm szépen, Lokegárd úr. Well. A gazdasági lelassulás időszakában, és ön is azt mondta, hogy még az egyetemről kikerülők is nehezen találnak munkát, és egyre nagyobb a verseny, egyre nagyobb a konkurencia a világpiacon, ezzel szembe kell nézniük a vállalkozásoknak ebben az időszakban Európának erősítenie kell a párbeszédet az oktatás és a vállalkozási szféra, az üzleti szféra között. Új lehetőséget kell biztosítani a kutatásban, a, a tudás átadásában, az egyetemek finanszírozásában. Ön osztja-e ezeket az aggodalmakat? Biztos vagyok benne, hogy osztja. A kérdésem a következő. Hogyan szeretné ezt az együttműködést erősíteni, és hogyan kívánja az egyetemek és az üzleti világ közötti tudásátadást erősíteni? E, válasz ami az egyetemek és az üzleti világ közötti kapcsolatot illeti. Ez a partnerség eddig nagyon sikeres volt. Láttuk ennek a hasznát, a pozitív eredményeit, láttuk azt, hogy hogyan lehet a képességeket összekötni a munkahelyekkel, hogyan lehet lehetővé tenni mindenki számára azt, hogy munkát találjon. A pozitív tapasztalatokra kell alapoznunk a munkánkat. És kiterjesztettük ezt a partnerséget, a szak, nagyon fontos kiterjeszteni ezt a partnerséget a szakképzésre, e, illetve e, arra a programra, mely szerint egyetemi diákokat e, üzleti világban, vállalkozásoknál helyezik el tapasztalatszerezés érdekében. Ez nagyon fontos, hiszen ez a tudásokat csak bővíti. És emellett ki kell ezt terjesztenünk az iskolákra is. Az iskolákat is össze kell kapcsolni az üzleti világgal. Vannak tapasztalataim a hazámból. Minden évben van egy olyan hét, ahol az iskolát, a végzős diákoknak az a feladatuk, hogy csatlakozzon valakihez, a, valami munkavállalóhoz, valami, valamilyen munkavállalónak kövesse a munkáját, kövessék a munkáját, egy hétig tehát. Ezt nagyon fontosnak tartom, hiszen ez az ipar, az, az üzleti élet és az iskolák kapcsolatait erősíti. Nagyon jó ötletnek tartom ezt a fórumot, és ami az egyetemek és az üzleti világ között megvalósult, és ezt ki kellene terjeszteni a szakképzésre és az iskolákra. Kiegészítő kérdés. Konkrétabb kérdésem lenne, vannak már pozitív tapasztalataink. Dániában például van egy ipari PhD, ez egy olyan program, amelyben az állam, az egyetem és, az, és egy vállalkozás működik együtt, és itt lehet pályázni ezen PhD programokra, az állam ezt engedélyezheti vagy elutasíthatja, és e, aki megnyeri ezt a pályázatot, az az ideje felét a vállalkozásban, a cégnél, másik felét az egyetemen tölti, és így e, végzi el ezt a PhD tanulmányt. E, úgy gondolja-e, az, e, hogy ez európai szinten is megvalósítandó követendő példa, és van erre európai forrás. Válasz. Meg kell vizsgálnom ezt a kérdést, ezt a programot, meg kell néznem, hogy hogyan működik, meg kell néznem, hogy ez hogyan lehet a legjobban alkalmazni. Biztos vagyok abban, hogy mivel a munkánk lényegét a az együttműködés és a legjobb gyakorlatok kicserélése jelenti, hogyha meggyőződünk arról, hogy ez a, hogy ez a Dán példa jó példa, akkor azt mondanám, hogy a jó példa, a jó gyakorlat az jó politikába torkollik. Hogyha meg vagyunk győződve róla, hogy ez jó példa, tehát a meglévő párbeszéden keresztül ezt elfogadhatjuk és politikává alakíthatjuk. Köszönöm szépen, Sánchez Schmidt következik. Vasilio asszony, azzal kezdte a hozzászólását, hogy elmondta, hogy a sokszínűség nagyon fontos, hogy együtt vagyunk itt a sokszínűségben, és említette az UNESCO egyezményét is. Egyébként a Lisszaboni szerződés szintén utal a sokszínűség megőrzésére, mint kulturális, mint nyelvi területen. Az lenne a konkrét kérdésem, hogy milyen eszközökkel szeretné javítani a kulturális sokszínűséget itt az Európai Unióban, illetve világszinten is, mondjuk figyelembe véve a szomszédsági politikát és a mediterrán területet. Válasz. Úgy vélem, hogy az egyik alapvető célkitűzésünként megfogalmazhatjuk azt, hogy szeretnénk a kulturális sokszínűséget megőrizni, és minél hamarabb ratifikálni és alkalmazni az UNESCO egyezményét. Nagyon fájdalmas volt számomra azt látni, hogy nagyon sok tagállam még nem ratifikálta ezt az egyezményt. Nem fogom most itt felsorolni ezeket a tagállamokat, de hát nagyon jó lenne, hogyha minél gyorsabban ratifikálnák ezt az egyezményt. Ezen kívül ez vonatkozik a tagjelölt országokra is. Jó lenne, hogyha ezek az országok is minél hamarabb ratifikálnák ezt az UNESCO egyezményt. Mindenképpen dolgozni fogunk azon, hogy ez az UNESCO egyezmény minél szélesebb körben elfogadott legyen. Úgy értem, hogy nem csak európai szinten, hanem világszinten is. Volt egy csúcs az Európai Unió és Kína között, nem is olyan régen, és ezen az EU-kínai csúcson felmerült, mint téma az is, hogy az EU és Kína közösen megpróbálja elősegíteni ennek az UNESCO egyezménynek a ratifikációját. Mi nem csak itt az Európai Unión belül támogatjuk a kulturális sokszínűséget, hanem a harmadik országokkal való kapcsolatainkban is. Nem izoláltan élünk, nem elszigetelve élünk, hanem egy globális világban élünk, Úgyhogy a sokszínűséget minden szinten támogatjuk, különösen a különböző kultúrák sokszínűségét és kölcsönös tiszteletét. Hiszen, hogyha kultúrákat tisztelünk, akkor az embereket tiszteljük, akik ebben a kultúrában élnek, és ez az alapvető megközelítés a külkapcsolatainkban is, minden egyes országgal. Ezen kívül azt is szeretném hangsúlyozni, hogy vannak kétoldalú megállapodásaink harmadik országokkal, és ezekben alapvető feltétel nagyon sokszor az, hogy az UNESCO kulturális sokszínűség egyezményét ratifikálja ez az adott ország, és csak akkor vagyunk hajlandóak mi hivatalosan kapcsolatba lépni velük. Köszönöm szépen, Mári Terez kiegészítő kérdése következik, csak nincsen sajnos mikrofon. Elnézést kérek, elfelejtettem bekapcsolni a mikrofont. Konkrétan a kulturális együttműködési protokollról szeretnék beszélni, ez milyen szerepet játszik a kereskedelmi megállapodásokban más harmadik országokkal. Válasz. Úgy vélem, hogy innovatívnak kell lennünk abban, hogy hogyan tudjuk elősegíteni a kulturális sokszínűséget. A kereskedelmi megállapodások például jó lehetőséget nyújtanak arra, hogy a kulturális sokszínűséget is támogassuk a közös megértés és a közös elismerés a résztvevő felek között alapvető feltétele annak, hogy minden más, akár gazdasági vagy kereskedelmi kapcsolatot elindíthassunk. Tehát csak olyan országokkal lépünk kereskedelmi vagy gazdasági kapcsolatba, ahol ezek a kulturális feltételek teljesülnek. Ebben előzetesen mindig megegyezünk. Köszönöm, Köszönöm szépen. Iván úr kíván kérdezni. A kérdésem a nyilvánosságra vonatkozik. Felolvasnék. A Lisszaboni szerződés december 1-én lépett hatályba, a bizottságnak új kompetenciái születtek ezáltal a sportterületén. Kérdésem az, milyen stratégiát követ ön majd az Európai Unió sportpolitikájában, és hogy tudja a sportot úgy támogatni, hogy az a szociális kohézió és közeledés eszközévé, az interkulturális párbeszéd eszközévé váljon. Ahogy elmondottam már korábban, a sportnak ez az egyik legfontosabb feladata, ön mondta ezt ki. És pont ezért nagyon komolyan fogok dolgozni ezen a dosszién, a sport önmagáért is persze nagyon érdemes a támogatásra, de sok egyéb dolog miatt is. A tapasztalatom, mint egészségügyi biztosként is az volt, hogy nagyon szoros az összefüggés az egészség és sport között. Egyértelmű, hogy a fizikai tevékenység hiánya számos betegséghez, állapothoz vezet, amely aztán például túlsúlyhoz, és így tovább, és így tovább, tehát mindenképpen támogatnunk kell a mozgást. A 2009-2010-es programokban ö, már volt kezdeményezés arra, hogy hosszabb távú programozás szülessen a jövőben. Önökkel együttműködve szeretném ezt el is érni, és remélem, hogy sikerül majd ezt az új Lisszaboni szerződés által megteremtett kompetenciát jól kihasználnunk erre. Nagyon fontos aspektusai a sportnak az, hogy a nemek közötti egyenlőség megvalósul benne, szociális aspektusai vannak a sport hozzájárul a képzéshez, az oktatáshoz, az erőszakmentességhez, a rasszizmus csökkenéséhez. Hát nagyon fontos társadalmi feladatai vannak a sportnak, és remélem, hogy önökkel ezen ügyek előmozdítása érdekében szorosan együttműködünk majd. Köszönöm. Kíván-e pótkérdést föltenni? Nem, köszönöm. Tisztelt eh, elnökasszony, tisztelt biztos jelölt asszony. Nekem egy általánosabb kérdésem lenne. Nagyon tetszik az, hogy bevezetőjében megemlítette az egység a sokféleségben mottóját. Európa oktatási értelemben valóban egy sui generis entitássá vált, és a kopenhágai, a bolonyai folyamatok ezt ki is mutatták, de sok problémára is rámutattak. Ugye 18 millió embernek nincs megfelelő képzési lehetősége, és az egy életen át tartó tanulás is csak keveseket érint. Túl sokan válnak ki az iskola rendszerből túl korán, és az oktatási rendszerek nagyon nem egyformák. Úgy gondolja-e, hogy még mindig megfelelő a nyílt koordinációs módszer ezen problémák megoldására, vagy valamilyen más módszerre lenne szükség? Biztos asszony. Igen, úgy gondolom, hogy ezen a területen ez a legjobb, legjobb lehetőség az előrelépésre Szerintem ezen belül azonban több hangsúlyt kellene fektetni a tapasztalatok cseréjére. Ugyanis nagyon különböző tapasztalatokról számolnak be az egyes tagállamok. Nem akarjuk ezt a területet harmonizálni, de rá szeretnénk mutatni a bevált gyakorlatokra, és szeretnénk, hogyha ezekből mások is tanulnának. Nem az egy az egybe való lemásolásuk a cél, hanem az, hogy egy probléma megközelítése példaértékű lehet-e egy másik tagországban is, egy más probléma kapcsán. Hogyan lehet a nemzeti kontextusban alkalmazni egy máshol sikeres megközelítést? És a bolonyai folyamat egyébként bizony ságát adta annak, hogy ez működik. Tudom, hogy a miniszterek először nagyon vonakodtak a bolonyai folyamatban való részvételtől, és aztán igenis sikerült annak az integrálása, eredményeket generált, és az ilyen típusú együttműködést folytatni kell. Ugyanilyen kérdés egyébként a szakképzések sokfélesége. Ezen a területen is sokkal szorosabb együttműködésre lenne szükség a tagállamok és a bizottság között. A cseh köztársaságban például ugye nagyon jóak, jók a szakképző intézmények. Ezt a gyakorlatot meg kell ismerni, fel kell tárni, hogy mi az, ami belőle máshol is használható, és azok a diplomák, oklevelek, amelyeket ez a rendszer kiad, mennyire sikeresek valóban. Azon leszek, hogy ezt előmozdítsam. Köszönöm szépen, van pótkérdése? Van? Igen. Az Európai Bizottság és más európai intézmények csak korlátozott kompetenciával rendelkeznek az oktatás és képzés területén, de valóban önök bizonyos folyamatokat generálhatnak. Ilyen a többnyelvűség. Három-négy évvel ezelőtt az európai nyelvi mutató bevezetése nagyon sokakat felrázott Figel úr arra történt ez, és jó folyamatokat indított el. De aztán, mintha elakadt volna. Szeretném hallani öntől, hogy elkötelezette ön amellett, hogy ezt a nyelvi mutatót újra ö, előtérbe hozza, és annak érvényesülését, mérőszámként való alkalmazását ösztönzi. Igen, szándékom ez, és elhiszik nekem, két ö, lányom van, unokáim vannak, és nagyon sajnálom, hogy az unokáimnak, meg nekem is egyébként annak idején még mindig korlátozottak voltak a nyelvtanulási lehetőségeik, és az én koromban nyilván már nehéz új nyelveket tanulni. Éppen ezért kell a kisgyerekekkel kezdeni a nyelvoktatást. Olyan az agyuk, mint a szivacs. Tehát nem kell attól félni, hogy megzavarjuk őket, hogyha több nyelvet hallanak egyszerre nagyon sok személyes és persze tudományosan igazolt tapasztalatom is van arra vonatkozóan, hogy a gyerekek képesek több nyelvet tanulni egyszerre. A barátaikkal egyik nyelven beszélnek, otthon másik nyelven, egy harmadik nyelven az óvodában. Tehát főleg arra kell oda figyelnünk, hogy a gyerekek minél korábbi életkorban ö, megismerjenek más nyelveket, ez az életminőségüket fog javítani hosszú távon. Beletúrjam. Um, um, Miss uh, I'd like to return. Köszönöm szépen, Vasilio asszony, visszatérnék a sportra, és annak a specifikus pontjára, mely szerint nincs jogi biztonság ezen a területen. Az Európai Parlament világossá tette, hogy nem lehet esetről esetre kormányozni, vezetni, irányítani ezt a területet. Főleg három területre vonatkozik, a médiajogok kollektív értékesítése, a sportinfrastruktúra állami állami finanszírozása, és harmadszor pedig a játékosok, sportolók és ügynökségek kérdése, nem csak a futbalistákra gondolok itt. Nagyon nagy elvárások vannak a sportvilágában a Lisszaboni szerződéssel. Hajlandó-e iránymutatásokat előkészíteni annak érdekében, hogy jogi biztonság alakuljon ki az elő, általam említett három területen? Válasz ahogy ön nagyon világosan és teljes joggal felmutatta, nem lehet mindenre általános szabályt megvalósítani, lépésről lépésre kell haladni, és egyes területeket kiemelt, három területet emelt itt ki. Természetesen együtt fogok működni a szolgálatommal, szolgálatom munkatársaival, illetve a sportolói egyesületekkel és szakértőkkel, hogy a legjobb megoldásokat megtaláljam ezen a területen. Emellett a többi biztossal tagállamokkal is együtt kell működnöm, hiszen vannak itt Európai Uniós jogok, például ami a belső piacra vonatkozó jog, a versenyjog, a eh, szabad áramlás eh, mozgásszabadság joga és egyéb eh, jogok, amelyeket mind figyelembe kell vennünk. De persze látnunk kell azt is, hogy a sport specifikus jellemzőit hogyan lehet figyelembe venni, és hogyan lehet a legjobb megoldást találni, hogy elérjük azokat a célokat, amelyeket ön említett. Van egy kiegészítő kérdése beletúrnak, tessék. Igen. Kérdezem, kérdezem még egyszer, hogy hajlandó-e iránymutatásokat, iránymutatásokat előkészíteni, másodszor pedig Vasziliu asszony, a doping elleni harc eh, további kihívás az ön számára, mi számunkra. Különös tekintettel arra a tényre, hogy eh, akár ellentmondásba kerülhet a doping elleni harc, illetve a játékosok, illetve sportolók magánélethez való joga. Mi a véleménye az antidoping doping ellenes kódexről? Válasz első kérdése, kérdésével kapcsolatban meg kell néznem, hogy mi a, az álláspont, mi a, mi a lehet, milyen lehetőségeim vannak, meg mm, tisztáznom kell a szolgálatomban dolgozókkal, hogy ez a, mm, az iránymutatásoknak az elkészítése, ezt ez a legjobb megoldása, erről egyeztetnem kell a többi biztossal is. Persze nyitott vagyok, nyitott vagyok a párbeszédre, és meglátjuk, meglátjuk hogy hogyan lehet ezt eh, támogatni. A a doping ellenes harc a kapcsolatban megnéztük, hogy mennyiben javultak a szabályok, persze még mindig javultak, javultak a szabályok, de még mindig van lehetőség tovább javítani ezeket. Az én személyes véleményem azzal kapcsolatban, hogy a sportolóknak folyamatosan tájékoztatniuk kell a tartózkodási helyükről. Nos, ezzel kapcsolatban a az arányosságot kell figyelembe vennünk. Ez a, az a szabály vajon ellent mond-e a magánélethez való jognak? Tehát ez a szabály ezt a szabályt felül kell, meg kell vizsgálni. Várjuk a, várjuk a bíróságnak a döntését, és ezek után tudjuk megvizsgálni a továbbiakban az ügyet, illetve a panaszokat. Frau Kommissarin, auf Biztos asszony, egyes nemzeti kulturális intézményeknek létezik már egy hálózata, a UNIC. Ez a hálózat arra szolgál, hogy ezeket a kulturális intézeteket összefogja a multilaterális kulturális projektek szervezése során. Ön mit gondol arról, hogy esetlegesen a kultúrát integrálni lehetne az EU külpolitikájába, akár formálisan is. Vasszilió asszony, említettem már az UNESCO egyezményt a kulturális sokféleségről. Ebben először is ennek ugye ratifikálódnia kell világszerte, és be kell néznünk, hogy a külső világgal folytatandó kapcsolatainkban tudjuk-e alkalmazni a kulturális diverzitás elvét. Ugye globalizálódó világban élünk, nyilvánvaló, hogy nagy diverzitással kell számolnunk a külkapcsolatokban, és az EU kapcsolatain belül valóban ez a diverzitás nagy szerepet játszik, mert a kölcsönös kétoldalú megértésnek záloga, hogy tudjunk egymásról előtte sok mindent. Tehát szerintem nagyon fontos aspektusról van szó. Pótkérdés, Frankenstein úr? Röviden lenne egy pótkérdésem. Az utolsó mondatára szeretnék visszakérdezni. Tehát EU szinten elképzelhetőnek tartja-e azt, hogy megszervezhető, hogy a kultúrát bevonják a külpolitikába, vagy továbbra is ez a tagállamok feladata, hogy magukat megmutassák a világban, kizárólag. Attól függ, uram, hogy mit gondol szervezett integrációról. Amennyiben az EU harmadik országokban való önmegmutatásáról van szó, akkor hogy ne? Ilyenek már ma is vannak ilyen programok, kulturális cserék, kulturális bemutatók, az EU-n belül más tájéről a világnak is fordítva. Például a Shanghai Expo idején az Európai Unió Bizottság azon volt, hogy egy EU szintű, bár egyébként divers képet mutasson meg önmagáról Kínán keresztül más országoknak is. És ez más országokban is megvalósult már Brüsszelben is egyébként. Egyébként, egyébként tegnap, amikor a szolgálatom egy tagjával beszéltem, azt mondta el nekem, hogy amikor Liverpool európai főváros volt, kulturális főváros, akkor ott az indiai művészet, a kínai művészet igen fontos szerepet játszott, afrikai művészet is. Tehát ez is egy módja annak, hogy a diverzitást ösztönözzük. Köszönöm. Vátimó úr, parancsoljon. Nagyon szépen köszönöm a szót franciául fogalmaztam meg a kérdésemet, és ezt most össze is fogom foglalni. A különböző európai egyetemek megegyezést kötöttek azzal kapcsolatban, hogy kölcsönösen elfogadják az egymás által kiadott diplomákat és képesítéseket. Csak hogy óriási különbség van a különböző tagállamokban megszerezhető végzettségek között, és hiába támogatjuk a diákokat, hogy ösztöndíjat kapjanak, hogy elmehessenek bizonyos egyetemekre, ez nem mindig valósul meg, mert vannak olyan egyetemek, ahol óriási a túljelentkezés, és még a helyi hallgatók sem jutnak be, nem hogy a külföldi ösztöndíjasok. Mit lehetne tenni annak érdekében, hogy egy kicsit jobbá tudjuk tenni a mobilitást az egyetemeken? Vasszilió asszony. Tudom én, hogy óriási különbség van a különböző tagállamok között, a diákok mobilitásának szintjén, az ösztöndíjak szintjén, az ösztöndíjasok ellátása szintjén, illetve hát az ösztöndíjasok mindennapi életében, a kollégiumokban, a közlekedésben. Ismerjük a határainkat, ugyanis vannak határaink. Természetesen nem tudjuk arra kényszeríteni az összes tagállamot és az összes egyetemet, hogy teljesen megnyissa a kapuit, hiszen azt szeretnénk, hogyha autonóm, önálló módon működnének az egyetemek, és az egyetemek önállóságát nyilván tiszteletben is tartjuk. Annyit viszont megtehetünk, hogy ösztönözzük a tagállamokat arra, hogy magasabb szintű mobilitást valósítsanak meg, hiszen maguk a tagállamok is belátják, hogy a saját diákjaik nagyon jól profitálhatnak egy külföldi tartózkodásból, és hogyha fogadnak külföldi diákokat, az az adott egyetemnek is pozitív eredmény lesz. Az Európai Beruházási Bank egyébként nagyon komoly támogatást ad, és alacsony kamatú diák hitelekkel is segíti a mobilitásban résztvevő diákokat. Ehhez azonban az szükséges, hogy kétoldalú megállapodás legyen az adott tagállam és a bank között, egyéb esetekben ez nem lehetséges. Arra ösztönözzük most az Európai Beruházási Bankot, hogy valamilyen uniformizált rendszer dolgozzon ki a diákhitelek tekintetében, ami minden egyes európai tagállamra vonatkozik meg kell egyeznünk a tagállamokkal, hogy hogyan valósul meg ezeknek a diákhiteleknek a menedzsmentje, de úgy vélem, hogy ez például nagyon jó eszköz arra, hogy a diák mobilitást növelni tudjuk. Vatimó úr, van kiegészítő kérdése? Igen, van. Ezzel a témával kapcsolatban úgy gondolom, hogy valamilyen Maastrichti kritériumokat kellene itt is kidolgozni a diplomák kölcsönös elfogadásával kapcsolatban. Mondjuk, hogy minden tagállamban legyen egy bizonyos százalékú ösztöndíjas diák, egy bizonyos százalékú mobilitásban résztvevő külső diák, tehát így az Európai Unió mégiscsak valamilyen módon ösztönözni tudná a tagállamokat, hogy magasabb szintre vigyék a mobilitást és az ösztöndíjakat. Köszönöm. Válasz. Annyit megígérhetek, hogy a következő miniszteri ülésen, ami a bolonyai folyamatról szól, napirendre fogjuk tűzni ezt a kérdést. A bolonyai folyamat tizedik évfordulója következik, Budapesten és Bécsben lesznek ezek a nagyon fontos miniszteri ülések. A miniszterekkel, most itt önök előtt megígérem, meg fogom vizsgálni ezt a kérdést. Én látom, hogy milyen sokat profitálhatunk ebből, de ezt a minisztereknek is látni kell, őket is meg kell győzni erről. A miniszterekkel is láttatni kell, hogy milyen lehetőségek rejlenek ezekben a projektekben, hiszen ennek nyilván lesz pénzügyi vonzata. A különböző tagállamok különböző költségvetési helyzetben állnak, éppen ezért valóban szükség van arra, hogy egy kicsit meggyőzzem a minisztereket. Ja, Mrs. Vasilyu. Trüppel asszony, nagyon sajnálom, hogy eh, itt eh, maga ön mögött ülve kell önhöz beszélnem. Beszélt már arról, hogy mennyire fontos a jó egyensúly megtalálása, egyrészt az internethez való eh, ingyenes hozzáférés között, másrészt pedig a szellemi tulajdonjogok tiszteletben tartása között. Manapság ugye tudjuk, hogy nem akarjuk a politikailag cenzurázott internetet, mint mondjuk Kínában vagy Iránban, de a másik kérdés az az, hogy hogyan találunk jó megoldást erre az egyensúlyra. Hogy lehet ezt az egyensúlyt megvalósítani? Erről szeretném kérdezni önt. Válasz. Igen, nincsen kétség afelől, hogy még a technológia fejlődése mellett sem lehet kétségünk afelől, hogy tiszteletben kell tartanunk a szellemi tulajdonjogokat. Megfelelően megfelelő ellenszolgáltatásban kell részesítenünk a művészeket és a szellemi munkát végzőket, mert különben nem számíthatunk a munkájukra. Azonban ezt az új technológiát fel kell használnunk, és ehhez jobb hozzáférést kell biztosítanunk a polgáraink számára. Nos, van számos kérdés, számos nehéz kérdés, amely itt felmerül. A következőket ígérhetem meg önöknek. Szorosan együtt fogok működni a biztos, többi biztossal, a versenybiztossal, a belső piacért felelős biztossal. Annak érdekében, hogy megvizsgáljuk, hogyan találhatjuk meg a legjobb megoldást ezeken a területeken. Természetesen emellett az is fontos, hogy hogyan tudjuk erősíteni az európai projektet. A digitális könyvtárak programját. Hogyan lehet összeegyeztetni egyrészt a a kiadók és írók érdekeit, másrészt az olvasók és a köz érdekeivel akiknek ugye az az érdeke, az olvasók érdeke, hogy minél könnyebben hozzáférhessenek a könyvekhez, a művekhez. Nagyon, érdek, nagyon érzékeny ez az egyensúly, és ehhez nagyon nyitott és őszinte párbeszédre van szükség a biztosok között, de ugyanígy minden érintett, érdekelt fél között. Köszönöm szépen. Trüppel asszony, kiegészítő kérdés. Ez azt jelenti, hogy vannak közös konferenciák a különböző érdekelt felekkel, a a biztosokkal tájékoz, egyeztet, hogy kiegyensúlyozott megoldást találjon. Igen, igen, szól a válasz, ez az ígéretem. Tudom, hogy már voltak korábban ezzel kapcsolatban kezdeményezések, most koordinációra van szükség. Az Európai Bizottságnak ugyanis koordinált módon kell fellépnie és minden fontos érdekelt féllel egyeztetnie kell, hiszen figyelembe kell vennünk minden oldal érdekeit. Köszönöm, mondja az elnök, az kiképviselő. Köszönöm, Pakkasszony. Za e, Köszönöm szépen. Követve ezt a vitát, azt szeretném elmondani, hogy az Európai Unió jelenlegi programjai között csak kettő olyan program van, ami az EU-n kívüli fiatalokkal és gyerekekkel foglalkozik, ebből az egyik a volt szovjet köztársaságok gyermekeire vonatkozik. Ezzel kapcsolatban a következő kérdésem lenne, és ez részben kapcsolatban áll az Erasmus Mundus programmal is. Tehát a kérdés a következő. Gondoltak-e arra, hogy ezen programok finanszírozását növeljék, illetve gondolta ön erre konkrétan? Az a program, amit pedig javasolt, és amiről most sokat beszéltünk, a mozgásban az ifjúság program, ez vonatkozik majd a keleti partnerség tagállamaiban élő fiatalokra is? Válasz? Remélem, hogy igen, nagyon remélem, hogy a keleti partnerség országainak gyermekeit is be tudjuk majd vonni a mozgásban az ifjúság programba. Itt van ugye az Erasmus Mundus, ami fantasztikus, nagyon jól működő program, és remélem, hogy ennek új lendületet tudunk majd adni. Ugyanakkor ne feledjük el azt, hogy a portfóliónkat kiegészítettük egy új programmal, a Marie Curie programmal, ami szintén fantasztikus lehetőség a fiatal kutatók számára és ezek a fiatal kutatók nem csak az Európai Unióból érkezhetnek, hanem az Unión kívülről is, hogy együttműködjenek a mi kutatóinkkal, és hogy gazdagítsák a mi tapasztalatainkat a különböző kutatási területeken. Részemről személy szerint úgy gondolom, hogy annak érdekében, hogy lendületet tudjunk adni ezeknek a programoknak, meg fogom próbálni, hogy nagyobb költségvetésünk legyen ezen a területen de ehhez az önök segítségére is szükségem lesz. A parlament segítsége ugyanis rendkívül fontos. Új tárgyalások indulnak, új költségvetés indul, új pénzügyi keret indul, úgyhogy jelenleg konkrét elkötelezettségekkel nem szolgálhatok, azt viszont elmondhatom, hogy minden tőlem telhetőt megteszek annak érdekében, hogy a kultúra és a nyelvi sok színűség megfelelő helyet kapjon az új keretben. Köszönöm szépen, Migászki úr kiegészítő kérdése. Asszonyom, annyit már most elmondhatok, hogy a feltétlen támogatásunkról biztosítani tudom önt. De szeretnék valamilyen biztosítékot, valamilyen konkrét elkötelezettséget hallani az ön szájából az nem biztos, hogy elég, hogy ön megtesz minden lehetséges dolgot, és megtesz minden erőfeszítést. Szeretnék megbizonyosodni afelől, hogy a rendelkezésre álló eszközöket, alapokat megfelelőképpen fogják felhasználni a keleti régióban, a keleti partnerség régióiban élő gyermekek érdekében. Tehát szeretnék valami biztosítékot kapni arra, hogy ezek a pénzügyi eszközök jelentősebbek lesznek, és hogy jobban fogjuk tudni felhasználni ezeket a pénzeket. Vaszilió asszony, rendkívül örülnék, hogyha konkrét elkötelezettséggel szolgálhatnék. Hát annyit tudok mondani, mint elkötelezettség, hogy én személy szerint megteszek mindent, de hát a dolgok nem csak és kizárólag tőlem függenek. Ez körülbelül olyan, mint hogyha megkérdezné a saját kutatási vagy oktatási miniszterétől, hogy most azonnal mondja meg, hogy meg fogja növelni bizonyos területeken a költségvetést. Természetesen a miniszter úr vagy miniszter asszony azt fogja mondani, hogy igen, jó lenne növelni a költségvetést. Én is ezt mondom. Jó lenne. Meg fogom ezt próbálni és nagyon köszönöm, hogy előre elmondta, hogy a parlament támogatni fog engem ebben, amúgy ebben nem is kételkedtem. Mindannyian elkötelezettek vagyunk ezen a területen én is, és ezen szakbizottság tagja is, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy támogatni fognak engem. Csak hogy a tagállamok támogatására is szükségünk van, és a tanács támogatására is minden érdekelt félre számítunk, mert nekik is nyomást kell gyakorolniuk annak érdekében, hogy több pénz folyjon be Köszönöm szépen, Biszki úr kap most szót. Parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Az új ifjúsági stratégiában sok szó van a digitális szakadék megszüntetéséről. Ezzel a speciális kérdéssel foglalkozott ön már? Van elképzelés arról, hogy mit fog csinálni ebben az ügyben? és az úgynevezett digital inclusion a fiatalok körében, a digitális kirekesztés megszüntetését hogyan próbálja ön csökkenteni? Senkinek sem lehet kétsége felől, hogy az európai képzésben, oktatásban, sőt, még a kultúrában is nagyon sok szeret jut az új, új technológiáknak. Ugye beszéltem bevezetőmben az új média programról. A mozik jövőre már digitálisak lesznek. Ezt támogatnunk kell, ha ezt nem tesszük, akkor csak ilyen nagy commerce moziaink maradnak, amelyek nem akarom sorolni, hogy milyen amerikai, brazil, egyéb filmeket mutatnak be. Olyan európai audiovizuális stratégiára van szükség, amely az európai alkotásokat is digitálissá teszi, és a mozikat is. Ez például a jövő szempontjából nagyon fontos. Tehát nem zárkózom el a digitális kultúrától, ez a stratégiám része lesz. Egyetért a válaszsal? Nincs pótkérdése? Jó, akkor Kelly úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is el szeretném mondani, hogy nagyon eh, örülök annak, hogy mennyire elkötelezte magát a biztos erőt a sport mellett, és a polgárok életében játszott szerepe mellett. És eh, ugyan nem sikerült elmondani a bevezetőjében a sportról szóló fejezetet, eh, ezért most én erre lehetőséget adnék neki, és meg szeretném tudni, hogy ebben a beszéd részben miért került a sport a szöveg végére, hogyha tényleg annyira fontosnak tartja a sport szó csak kétszer szerepel egyébként a Lisszaboni szerződésben az új lehetőségek között. Ez kisé ö, kevés szerintem. Szeretném tehát megtudni, hogy mekkora valóban az elkötelezettsége, miért olyan fontos ön szerint a sport, és miért csak 2011-ben lesz erre vonatkozóan valamilyen program, nem már 2010-ben, és a kulturális diverzitás szempontjából pedig szeretném tudni, hogy támogatja ön a, a helyi hagyományos sportokat, mint a kulturális diverzitás megőrzésének eszközét. Garantálhatom önnek, Kelly úr, hogy az a tény, hogy a szövegem végén szerepelt a sport, az nem jelenti azt, hogy a jelentőségében is utolsó lenne, inkább az ember a végére hagyja a csattanót, és ilyen értelemben fogja fölön, hogy miért nem beszéltem a sportról, nem kaptam rá időt. Tehát nagyon is fontosnak tartom a sportot, én hiszek benne, elmondtam már többször is itt a kérdésekre válaszolva, hogy számomra személyesen is egy nagyon fontos ö, része az életemnek, az egészség megőrzésének, az oktatás és képzés kapcsán is elmondtam, hogy fontos a nemek között egyenlőség kapcsán is. stb. A hagyományos helyi sportok támogatása kérdésében tudom, hogy vannak ilyenek. Ezeket valóban a kulturális sokféleség részeként kell kezelni. A helyi hagyományos sportok a kultúra kifejeződései, embercsoportok mindennapjaihoz hozzátartozó tevékenységek. Tehát nyilvánvaló, hogy támogatásra érdemesek, hogy ez hogyan történjen a programjainkon keresztül. Nem állítom persze azt, hogy a közvetlen költségeihez egy adott klubnak hozzájárulhatunk konkrétan, de mindenképpen ahhoz, hogy ilyen programok legyenek, ahhoz ösztönzőket teremtünk, Sőt, szívesen támogatjuk azt is, hogy az ilyen érdekes helyi hagyományos sportok ismertebbé váljanak. Miért ne tennénk ezt? Nagyon is jó gondolat, és örülök, hogyha segíthetek ezen sportok képviselőinek. Mondja el majd nekem, hogy pontosan mire gondol, mit szeretne, és megvizsgálom, hogy támogatható-e az én keret, munkálkodási kereteim között. Kelly úr, pótkérdés. kérdés. Van egy jelentésünk, amely a sport és az esélyek témát viseli. Nem válaszolt a kérdésemre arra, hogy miért csak 2010-ben, miért, nem, miért csak 2011-ben és nem 10-ben lesz program a sportra vonatkozóan. És ö, örülnék, hogyha a következő beszédében, amikor hozzánk jön, akkor az első helyre helyezni a sportot. Uh, yes. Now, Azért kezdjük a sportprogramot 2011-ben, mert úgy gondoljuk, hogy előkészítő intézkedésekre van szükség, amelyek egyébként már tartanak, az utóbbi évek során már elkezdődtek, és 2010-ben zárulnak le, és ezeket az előkészítő intézkedéseket le kell zárni, össze kell gyűjteni a tapasztalatokat, hogy bölcsen dönthessünk a továbblépésről ahhoz, hogy ezt a sokféle tapasztalatot összehozhassuk, suk, suk, arra időre van szükség. 2011-ben előjövök majd az javaslatommal. Matula úr. Damna presedinte. Köszönöm szépen, elnök úr, elnök asszony. Az a helyzet manapság, hogy ez munkaerőpiac az Európai Unióban rendkívül mobilis, rendkívül dinamikus, és nagyon összetett. Ebben az összefüggésben az a helyzet, hogy az élethosszig tartó tanulás, az élethosszig tartó továbbképzés, a szakmai új orientációk megtalálása nagyon fontos szerepet játszik. Úgy gondolja-e, hogy az élethosszig tartó tanulás és az átképzés a jelenlegi oktatási rendszeren belül kell -e, hogy maradjon, vagy pedig egy párhuzamos rendszert kell -e létrehozni, a munkaügyi minisztérium égisze alatt a magángazdaság részvételével, vagy a nélkül. Vasziliu asszony. Azt hiszem, hogy a különböző tagállamok igényei különbözőek. Az a képzés, átképzés, újraképzés rendkívül fontos, hiszen már elmondtam azt, hogy változik a technológia, változnak az igényeink, változnak a piac igényei. Egyre verseny, egy, egyre nagyobb a, a verseny, egyre inkább a kompetenciákra, képességekre orientálódunk. Minden érdekeltnek különböző igényei vannak, de ebben nagyon fontos az együttműködés. És meg kell néznünk azt is, ahogy már mondtam, hogyan tudunk együttműködni az üzleti világgal, hogyan tudunk kölcsönösen előnyt kovácsolni ebből. Hogyan tudjuk az oktatást javítani a, a munka ér, világában? Ez egy folyamatos projekt, egy folyamatos elképzelés, ennek, ennek tovább kell folytatódnia. Mindenki számára világos az, hogy minél képzettebb valaki, annál nagyobb a garancia arra, hogy nem lesz munkanélküli. Ez a tapasztalatunk, ezt tanultuk meg ebből a válságból is. Ugyanis azok, akiket a leginkább érintette a válság, azok a fiatalok voltak, és a kevésbé képzettek, a legkevésbé képzettek. Elmúlt az az idő, amikor az alacsony képzettségű szinten rendelkezők munkát tudnak találni. Korábban nagy, ez, ez lehet, hogy így volt, a jövőben azonban egy nagyon magas szintű képesítésre van szükség a legtöbb munkahelyen. Ehhez ezt kell hangsúlyoznunk. Kérdezem Matula urat, hogy van-e más kérdése. Köszönöm szépen. Csak támogatni szerettem volna e- ezt, az álláspontot, és azt szerettem volna még kérdezni, hogy hogyan értékeli a gazdaság szerepét, a vállalkozások egy, egyesületeinek szerepét, a munkaadók egyesületének a szerepét? Milyen tapasztalatok függnek ezzel össze? De azt hiszem, hogy megkaptuk a választ erre, és elégedett vagyok a válaszszal. Válasz. Nagyon fontos a szociális partnerek részéről az együttműködés, nem csak a munkaadók részéről, hanem a munkavállalók, tehát a szakszervezetek részéről is, a tapasztalataikról, a szükségleteikről eh, tudnunk kell. Úgyhogy együttműködésre van eh, szükség az egyetemek, a eh, szakképző intézmények, a az üzleti világ között, a szakszervezetek és a munkadói szervezetek között. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most az, a foglalkoztatási bizottság következik. Sógor úré a szó. Itt van. Igen, tessék, öné a szó. The lifelong learning program, which has since 2007 entered into 2007 óta működik az élethosszig tartó tanulás program, és szeretném megkérdezni, hogy ezzel kapcsolatban a hét különböző programra elég volt a finanszírozás? 33 résztvevő ország van, és vajon elégséges volt a költségvetés? Minden ország megfelelőképpen profitált ezekből a programokból? Azt is szeretném megkérdezni, hogy működik-e a megfelelő minőségellenőrzési mechanizmus, illetve hogy valóban egyenlő bánásmód alakult-e ki a résztvevő országok között. Ez nagyon fontos kérdés, figyelembe véve, a nyelv problémát Szlovákiában. Ezen kívül azt is szeretném megkérdezni, hogy milyen statisztikai információk állnak rendelkezésre, hogy az új programok hatékonyságát mérni tudjuk. Certainly, <laughs> certainly budgets are never enough. Válasz. Hát a pénz sohasem elég és az élethosszig tartó tanulás programnál szintén úgy gondoljuk, hogy az egyik probléma az, hogy egyszerűen nincs meg a megfelelő finanszírozás. Az Erasmus programnál valóban vártuk azt, hogy a 2012-es évig elérjük azt, hogy 3 millió diák vehet részt. Hát sajnos valószínűleg ezt nem fogjuk elérni. És mi ennek az oka? Hát ennek az egyik oka az, hogy nem elégségesek a források. Mint ahogy nagyon helyesen megjegyezte, valóban a minőség is rendkívül fontos. A minőség tulajdonképpen része annak a kartának, amit aláírunk a programban résztvevő egyetemekkel. Tehát az egyetemeknek garantálni kell, hogy a program megfelelő minőségen zajlik majd le. Természetesen a mi felelősségünk ebben pedig az, hogy megnézzük, hogy ezek a garanciák valóban megvalósulnak-e vagy sem. Tehát a minőség fontos, a költségvetés fontos, de az is fontos, hogy a tagállamokat, a régiókat arra ösztönözzük, hogy kihasználják ezeket a hihetetlenül jó lehetőségeket, hogy befektessenek és profitáljanak ezekből a programokból. Ezek a partnerkapcsolatok az Európai Unió tagállamai között, illetve régiói között egyetemei között nagyon fontosak, és azt hiszem, hogy a programok jó fejlődését mindenképpen biztosítanunk kell. Sógor úr, kiegészítő kérdés? A második kérdés, amit fel akartam tenni, ezt Schmidt Pál kollégám már feltette. Itt tulajdonképpen a kisebbségi nyelvek kérdéséről van szó, ezt már ön meg is válaszolta. Hát ennek nincs is semmi köze a foglalkoztatáshoz, úgyhogy nagyon örülünk, hogy a másik kollega tette föl ezt a kérdést. Rapti úr következik. Thank you, Mrs. President. Kiria Vasiliu, Carlos Irtate. Köszönöm szépen, sok szeretettel köszöntöm Vasiliu asszonyt. Kihívás elé szeretném állítani a többnyelvűséget és e, az ezzel kapcsolatos tapasztalatait valóban a valóságban alkalmaznia kell. E, a következő lenne a kérdésem. Az Európai Unió hogyan fogja a képzést és az élethosszig tartó képzést támogatni, azzal a céllal, hogy a jövőbeni munkahelyek által elvárt szükségleteknek, elvárásoknak megfeleljen. Itt a zöld munkahelyekre gondolok. Több ilyen politikát, szakpolitikát és pénzügyi támogatást fog-e rendelkezésre állítani annak érdekében, hogy erősítsük ezt teljes mértékben igaza van, szól a válasz. Szeretnénk ezt támogatni, hogyha a fiatalokat szeretnénk támogatni, hogyha, hogyha abban akarjuk támogatni őket, hogy ezeket a készségeket elnyerjék, megtanulják, hát ezzel kapcsolatban a teszaloniki ügynökség kiváló munkát végez nagyon jó eredményeik vannak, ezt a tanulmányok is mutatják. Éppen arról van szó, hogy milyen képességekre van szükség az jövőbeni munkahelyeken. Ezeket az elemeket, ezeket a tanulmánynak ezeket az eredményeit ki fogjuk használni, annak érdekében, hogy a fiatalok pontosan azt a képesítést szerezhessék meg, amely szükséges számukra ahhoz, hogy ezeken az új munkahelyeken sikeresek legyenek. Sajnálatos természetesen, hogy az ön országa pont azokhoz az országokhoz tartozik, amelyekben, amelyben az egyetemekről kikerült fiatalok 80%-a munkanélküli. Mit tehetünk itt? Meg kell néznünk, hogy hol vannak ennek az okai, melyek a piac szükségletei, elvárásai ebben a konkrét esetben. És pontosan azokat a specifikus képesítéseket, kompetenciákat kell előtérbe állítanunk, amelyek szükségesek nem elegendő az, hogy valaki az egyetemet úgy hagyja el, hogy általános ismeretekkel ugyan, nem, ne, ugyan rendelkezik, de specifikus ismeretekkel nem. Ezt már, ma már nem engedhetjük meg magunknak. A rendelkezésünkre álló eszközöket ki kell használni, és arra bátorítanám Görögországot, hogy a lehető legjobb mértékben használja ki ezeket a programokat. Természetesen ennek köze van a pénzhez is, a finanszírozáshoz is a pénzügyi lehetőségeinken belül, tehát az Európai Bizottság és Görögország pénzügyi lehetőségeit figyelembe véve kell megnéznünk, hogy hogyan tudjuk támogatni ezeket a programokat. Kiegészítő kérdés. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, teljesen igaza van, és csak egyetérteni tudok önnel, ami a CEFAP a szakképzési eh, támogatási ügynökséget illeti, Tesszaloniki ügynökséget illeti. Eh, ez nagyon fontos eh, szerepet játszik, de emellett van még Európai, az Európai Innovációs és Technológiai Intézet is. Hogyan látja ezt? Hogy lehetne koordinálni a különböző intézményeket? Három intézményről van szó, amelyek ezen a területen kompetensek, és ezeket kell koordinálni annak érdekében, hogy valódi tudásalapú társadalom jöjjön létre, a versenyképesség erősítése megvalósuljon, és integrált megközelítés valósuljon meg. Van egy konkrét javaslata annak érdekében, hogy hatékony legyen ez az együttműködés? Válasz. Nos, azt gondolom, hogy itt meg kell néznünk ezeket az intézményeket, és el kell választanunk őket egymástól. Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet más, mint a másik két intézet. Ez egy nagyon magas szintű, fontos intézmény, amely, amely a képzés, az innováció és a kutatás területeit szeretné, szeretné összekötni. Szeretném megszakítani önt. Nagyon fontosnak tartotta a technológiát. A technológiát beszeretné vonni, mondja a kérdező. Pontosan ezt szeretném elmondani, és az együttműködés nagyon fontos. Vassziliu asszony válasza következik. Pontosan igaza van, az Európai Intéz- Intézet illovas kell, hogy legyen ezen a területen. Zászlós hajó kell, hogy legyen Európa számára. Én is hiszek abban, hogy, hogy ez így lesz. Hiszen az utolsó döntés, amely a programok kiválasztásával kapcsolatos, nagyon, ez a legutóbbi döntés nagyon sikeres volt. És itt, ami nagyon fontos, az az, hogy, hogy a nagy kutató innovációs intézeteknek az érdeklődését keltsük föl. Nagyon fontosnak tartom, hogy ezt a másik két ön által említett intézetet nem szabad összekötni a technológiai intézettel. Köszönöm szépen, Hárkin asszony. Parancsoljam. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt biztos erőlt asszony. Ön egyik korábbi válaszában beszélt arról a céljáról, hogy az európai polgárok érdekeit kívánja tágítani. Na most legalább 100 millió olyan európai polgár van, aki önkéntes munkát végez. Ez az európai kultúra egy fontos része, az önkéntes munka. 2012 az önkéntesség éve lesz, és szeretném ennek kapcsán öntől megkérdezni a két következő kérdést. Hogyan kíván szinergiát teremteni a meglévő európai programokkal, az ifjúság, az életen át tartó tanulás, és így tovább, és a 2012-es programok között. Másodszorban pedig hogyan látja, hogy mennyiben járulhat hozzá az önkéntes munkások képzéséhez a, ez a program? De, as you said... Amint elmondta, valóban döntés született, hogy 2011-ben elkezdjük az önkéntes munka évét. A bevezető intézkedéseket ugye nem én tettem még meg, de tudok róluk, és nyilván együttműködök elődömmel, és társammal, aki ezért felelős. Az önkéntes munkavégzés de nyilván támogatni kell, de nem mindegy, hogy milyen irányból és milyen irányba lögdössük előre, mert nem szabad, hogy az önkéntesség ürügyén a munkaadók rendes fizetett munka helyett alkalmazzanak ingyenes munkásokat. Az önkéntes munkavállalás, ha ezt kiküszöböljük, akkor nagyon fontos, nagyon érdekes koncepció, és azért is támogatandó, mert a tudást, a tapasztalatot segít széles körben megismerni, de ki kell zárnunk azt, hogy ezzel visszaérnek a munkaadók. Ebben az évben olyan eszközöket próbálunk teremteni, amely lehetővé teszi majd azt, hogy ez az egyensúly megvalósuljon, a fizetett munka és az önkéntes munka szétváljon egymástól. Második pótkérdés. Harkin asszony. Köszönöm. Egyetértek önnel, hogy az önkéntes munkát semmilyen módon nem szabad összekeverni a fizetett munkával. Visszatérve azonban arra, hogy ez egy informális tanulási tapasztalat sok önkéntes számára, ami által bizonyos szakmai készségeket sajátíthatnak el, és az ő reintegrációjukat segítheti a munkaerőpiacra az önkéntes munka. Szeretném azt megtudni, hogy van-e kifejezetten javaslat vagy szinergia már a mostani programok között is ezen összefüggés kezelésére, támogatására. Ön konkrét programokat kér rajtam számon. Voltak ilyenek az önkéntes munkáról már eddig is, és nagyon sikeresek voltak. Kimutatták ezek, hogy valóban az önkéntes munka segít egyeseknek a munkaerőpiacra való visszakerülésben. Az önkéntes munkának szerepe van továbbá azáltal, hogy ezek az emberek végül is ugye a nyilvánosság előtt jelennek meg, bizonyos társadalmi összefüggésekre irányítják rá a figyelmet. Munkájuk nem csak nekik hasznos, hanem a társadalomnak is, tehát nagyon fontos erre is odafigyelnünk, hogy ez a társadalom szempontjából is fontos tevékenység, ezért minden olyan program, amely az önkéntes munkával kapcsolatos lesz, megkapja a megfelelő támogatást. Schröter asszony kíván szólni. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt Vesziliú asszony, arról szólt a szakképzés kapcsán, hogy minden csoportnak a sajátos igényeihez kell azt igazítani, ugyanakkor a gazdasági értékéről beszélt ennek a tevékenységnek és az új munkahelyi teremtési potenciáljáról most a válság kapcsán. Egy EU tanulmány azt írja le, hogy a legnagyobb szakképzési igény az idősebb munkavállalók körében merül föl, főleg azok körében, akik olyan ágazatokban dolgoznak vagy dolgoztak, amelyekre már nincsen az új gazdaságban szükség. Milyen reintegrációs intézkedésekkel próbál segíteni azon embereknek, akik, hogy úgy mondjuk kiöregedtek, a gazdasági struktúrákból, ugyanakkor még hasznosak és hasznosíthatóak lennének, értékteremtőek lehetnének, hogy ne dobjuk ki az ilyen emberek munkavégzésű képességét, értékteremtő készségét az ablakom. Vasszilió asszony. Úgy gondolom, hogy a felnőtteknek megadni a lehetőséget ahhoz, hogy folyamatosan továbbképzésék magukat, és először a lifelong learning, az az életen át tartó tanulás, alapvető fontosságú. Ma már nyilvánvaló, hogy nem csak a formális iskolarendszerben zajlik a tanulás, ez mindenkire igaz ma már. akár a sírik, sokan így fordítják ezt, hogy a sírik tartó tanulás. Akárhogy is fordítjuk, lényeg az, hogy próbáljunk aktívak maradni időskorban is. Az egy életen át tartó tanulási programok, tehát nyilván nem csak a fiataloknak szólnak, hanem a felnőtteknek is. Azon felnőtteknek főleg egyébként, akik aktívak szeretnének maradni. Ez mindenkinek érdekel, társadalomnak is és az egyénnek is az egészségügyi ágazat megismerése után elmondhatom, hogy ott is az volt az egyik fő jelszavunk, hogy aktív legyen az időskor. Éljünk sokáig aktívan. És itt a két dolog összeér, és hát én is azt hiszem azért vagyok aktív korom ellenére, mert akarok tanulni, szeretek tanulni, tudok tanulni. Ezt a lehetőséget mindenkinek meg kell adni very much. Köszönöm szépen. Söröter asszony, kívánja, kívánja pótkérdést föltenni. Szeretnék visszatérni az ifjúság és a munkahelyteremtés összefüggéseire. Elhangzott, hogy nincsen egyes helyeken elég megfelelően képzett fiatal. Mit lehetne a, az alsó és középszintű oktatási intézményekben tenni annak érdekében, hogy minél többen érjék el a felsőfokú szintet, nem nagyon volt még arról szó, hogy az ilyen korú fiatalemberek tehetségét hogyan kívánja gondozni, a tehetséggondozást támogatni. A szociális kirekesztés elleni harc az egyik legfontosabb prioritása a programunknak. Ezért hangsúlyos szerepet kell, hogy kapjan benne, kapjanak benne azok a gyerekek, akiknek nincs lehetőségük például a családjuk miatt ö, oda eljutni, ahova érdemesek lennének, oktatásilag, munkahelyileg és így tovább. Tehát ezekre az emberekre külön oda kell figyelni, ezekre a gyerekekre. És a piaci igények hozzáigazítása, illetve hát a készségek hozzáigazítása a piaci igényekhez, ez nem egyszerűen gazdasági racionalitás, hanem ezáltal a fiataloknak is több lesz az esélye egy minőségi életre. És épp ez a fő törekvésünk, hogy az EU-ban bármilyen háttérrel rendelkezzen valaki, bármilyen korú legyen valaki, az esélyei a lehető legjobbak legyenek. És tudjuk, hogy a fogyatékkal élő gyerekek között is nagyon sok tehetség van, akiket sajnos gyakran nem fedeznek föl. Kérem azokat, akik nem vesznek részt a meghallgatáson aktívan, azok menjenek ki, fiatal úr. Önnek nincs joga itt megszólalni. Nem szép dolog az, hogyha rábeszél itt a biztos asszony szövegére. Elnézést, hogy most önt kipécéztem, de rendet kérek a teremben, legyen itt csend. Higgins úr kap szót. So we come to Miss... Nincs Higgins. Nincs. Nincs itt Higgins úr, úgyhogy Simánszki úr, illetve ő sincs, Hirsch asszony következik. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Köszönöm szépen, elnök asszony, Vasilio asszony. Felmerül az a probléma, hogy nagyon bizonyos technikai, műszaki, illetve természettudományi területen hiány van a szakemberekből, aztán vannak olyan területek, ahol szinte nincsen férfi munkavállaló, ilyen a pedagógia, az iskola, az óvoda, nincs férfi óvodai nevelő például. Aztán a másik oldalon talán a nőket, hogyha mérnöki vagy természettudományi területen tovább képeznénk, vagy képeznénk, akkor ott ennek a hiánynak, hiányjal szembe tudnánk nézni. Nos, ön Mit ö, gondol ezzel kapcsolatban? Hogyan lehetne ezt megoldani? Milyen programokat lehetne ö, alkalmazni annak érdekében, hogy a lányokat, kislányokat arra ösztönözzék, hogy akár műszaki terület felé irányuljanak, a férfiakat pedig arra, hogy ne a klasszikus férfi területek felé orientálódjanak. Köszönöm szépen, Vassziliu asszony. Nagyon érdekes olyan témát vetett fel, amely nagyon közel áll a szívemhez, ez a nemek közötti egyenlőség. És ez családban kezdődik, a családban kezdődik. A család az, e, és az iskola, ahol támogatni, bátorítani kell a fiatalokat, a kislányokat arra, hogy természettudomány felé forduljanak, e, a fiúkat pedig e, a olyan témák felé, ami eddig a lányokat érdekeltek különösen. A tanárok 95%-a nő, ez önmagában nem baj, de azért jó lenne, hogyha a gyerekek mind a két nem képviselőitől szereznének tapasztalatot, hogyha nem csak női tanáraik lennék, lennének. Úgyhogy ezért támogatnunk kell a fiatalokat abban, hogy kísérletezzenek, és persze támogatnunk kell őket abban, hogy azt csinálják, ami érdekli őket, de emellett lehetőséget kell adni arra, hogy kipróbálják magukat más területeken is. E, az iskolás gyerekek számára fontos az, hogy lássák, hogy a különböző foglalkozásokban mit várnak el az emberektől, hogy mi egy foglalkozás hogy néz ki belülről. 15-16 évesen nem igazán tudja az ember, hogy tanár akar lenni, vagy, vagy, vagy mérnök akar lenni, vagy jogász akar lenni. Fontos, hogy, hogy láthassák, hogy hogyan működnek ezek a szakmák, ezek a foglalkozások, és dönthessenek tapasztalatok alapján. Attól félek azonban, hogy általában a lányok azt hallják otthon az anyukájuktól, hogy jaj, nagyon kiváló tanárnő leszel, a fiúk meg azt hallják otthon, hogy nagyon jó kutató leszel például. Bármi lehet, minden gyerekből bármi lehet, akár fiú, akár lány. Annak idején, amikor Norvégiában Nurland asszony volt eh, a miniszterelnök, és azt kérdezte eh, tőle eh, egy iskolás, hogy, hogy asszonyom, asszonyom, belőlem is lehet miniszterelnök? Hát erről van szó, a szerepről van szó, a példamutatásról van szó. Köszönöm, mondja az elnök, hírsasszonynak adom meg a szót. Van-e kiegészítő kérdése? Igen, van kiegészítő kérdésem, lehet, hogy ez speciális terület, de olyan téma, amely kihívás lesz ön számára. Az alapjogi kartában meghatároztuk az képzéshez való jogot, ezt is lefektettük ebben. És Európában nagyon sok illegális bevándorlók nagyon sok gyerek van, akik olyan családban élnek, ahol a szülők illegális bevándorlók. Kérdezem, hogy itt lehetőséget lehet-e adni ezeknek a gyerekeknek a képzéshez? Ön kíván-e együttműködni ezen a területen más biztosokkal? Vannak-e lehetőségek arra, hogy a tagállamokat bátorítsuk arra, hogy a képzéshez való alapjogot ezekre a gyerekekre is, illegális bevándorlók gyerekeire is terjesszék ki? Válasz. Minden gyereknek tartozunk ezzel hogy megfelelő képzést biztosítsunk számára. Ez a gyermekek jogairól szóló egyezménynek a része, egyik pontja, amelyet ratifikáltunk. Igen, támogatnunk kell, bátorítanunk kell a tagállamokat erre. Tudom, hogy tagállamról tagállamra változik a helyzet. Függően attól, hogy milyen szociális politika valósul meg abban az országban, milyen pénzügyi szükségletek vannak, milyen pénzügyi helyzetben van az állam. Minden esetre támogatni kell ezt, hiszen ez emberi jog, minden gyereknek joga van a képzéshez. Mészáros úr következik. Thank you, Madam Chairman. Uh, dear Commissioner Designate. Elnök asszony, köszönöm a szót. Tisztelt biztos jelölt, mint volt egyetemi tanár, a bolonyai folyamattal kapcsolatban szeretnék egy kérdést feltenni az európai felsőoktatásban. Egyelőre úgy tűnik, hogy a legtöbb felsőoktatási intézményben megfelelőképpen tudják alkalmazni a bolonyai folyamatot az Európai Uniós tagországokban. A kérdésem az, hogy ön szerint a bolonyai folyamat sikertörténet általánosságban, vagy nem? Ez hatékonyan működik, vagy sem? és mit is jelent ez itt az Európai Unióban? Van-e szükség kiigazításra, esetleg módosításra, különösképpen a diplomák kölcsönös elismerésében és a mobilitásban a különböző intézmények között? Vasszilió asszony, véleményem szerint a bolonyai folyamat sikertörténet. De még nem értünk ennek az útnak a végére. Mint ahogy már elmondtam, nem sokára megünnepeljük majd a bolonyai folyamat tizedik évfordulóját. És azt hiszem, hogy ez az alkalom, ez arra is szolgál majd, hogy az, az elkötelezettségeket megújítsuk a folyamat továbbvitelével kapcsolatban. Tehát el kell köteleznünk magunkat, hogy igenis folytatjuk ezt a folyamatot. Másik oldalról el kell gondolkodnunk a felsőoktatási intézményeken, az intézmények autonómiáján, ezek finanszírozásán és minőségén. Mindezek olyan kérdések, amikkel a jövőben még foglalkoznunk kell. Kiegészítő kérdés Mészáros úrtól. Igen, van kérdésem. Tisztelt biztos jelölt asszony! Hogyan értékeli ön az elmúlt néhány évet az Európai Innovációs és Technológiai Intézet fényében? Általánosságban mi a véleménye arról, hogy ilyen közös európai intézményeket hozzunk létre, ahol összehozhatjuk az európai agyakat, az európai tudást? Ön szerint ez a kiválósági pontok kialakításához vezet? A válaszom határozott igen. A Technológiai Intézet tulajdonképpen csak most kezdi meg a konkrét munkát, és ez remek példa arra, hogy az oktatás, kutatás és innováció háromszögét összekapcsoljuk sikeres volt az, hogy az első három célkitűzést megvalósítsuk, és remélem, hogy ősszel valóban operatív szakaszba lép majd ez a program, és az első posztgraduális képzésben résztvevő diákok számára ez már valóság lesz. Tulajdonképpen a célkitűzésünk az volt, hogy az üzleti szféra képviselőit, az ipar képviselőit összehozzuk, annak érdekében, hogy ezt a háromszöget teljesé tudjuk tenni. És ez sikeres volt. Az üzleti szféra számos képviselői, számos képviselője és nagyon jelentős vállalatok is részt vettek ebben a folyamatban. Nagyon jó volt a részvétel az új tagállamok, a közép-kelet-európai tagállamok részéről. Magyarország, Lengyelország aktívan részt vett, úgyhogy ez valóban siker volt. Thank you. Köszönöm szépen, most pedig NGO úr kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Vasszidiu biztos jelölt asszony, gratulálok jelöléséhez a biztosi posztra, és azt kívánom önnek, hogy valamennyi itt nekünk leírt tervét megvalósíthassa. A digitális könyvtárral, könyvtárral kapcsolatban lenne kérdésem önhöz. Ezt a projektet közösségi pénzekből finanszírozzák. Szeretném tudni, hogy hogy kívánja támogatni a jövőben ezt a projektet. Egyfajta digitális alapnak tekinti, vagy pedig más könyvtárok számára is nyitott portálként fogja föl annak a funkcióját. Tehát más weboldalak információinak a publikálására is alkalmas lesz ez, és mi lesz ennek a polgárokra vonatkoztatott költsége? Köszönöm szépen a jó kívánságait. A digitális társadalom realitás nem kell létrehozni, csak támogatni kell az ezen a területen megjelenő új dolgokat. Meg kell ugyanakkor értenie, hogy jó esetben mondjuk ezer projektet támogatunk. Én ezt a tárcát ugye három-négy héttel ezelőtt kaptam meg. Kérem, hogy engedjenek, hogy megismerjem ezeket a projekteket és be kell, hogy valljam, hogy ezen a területen nem vagyok igazán tájékozott, de garantálhatom önnek, hogy beszerzem az információkat, és érdemi választ adok kérdésére. Encsi úr, van a kérdése még? Köszönöm. Remélem, hogy támogatni fogja ezt az Európai Digitális Könyvtár projektek, és ha valóban kinövi magát ez azzá, aminek szánták, hogy legyen, akkor gondolom azzal is egyet fog érteni, hogy az ehhez való hozzáférés legalábbis a kulturális és kutatási intézmények számára ingyenes legyen. Az oktatók, a professzorok ugye a jövő zálogai, és kár lenne őket kizárni túlzott díjak ki szabásával, és itt persze nyilván a szerzőjog kérdése is felmerül. Kezdjük a végéről a válaszadást. Elmondtam már bevezetőmben, hogy nagyon fontos, hogy minden szellemi terméket létrehozó embernek ö, legyen jövedelme. A copyrightot, a szerzői jogvédelmet nem csak, hogy nem vitatom, hanem nagyon fontosnak tartom, és hogyha copyright díjakat kell fizetnünk, akkor majd meglátjuk, hogy tényleg ennek ellenére ö, ingyenesen tudjuk-e biztosítani a szolgáltatást, vagy sem a polgárok felé. De úgy gondolom, hogy a világ más térségeiben is élnek polgárok, akiket esetleg érdekel ez a tartalom. Lehet, hogy velük szemben kéne díjakat alkalmaznunk, de ha ezt tesszük, akkor meg megkülönböztetést alkalmazunk. Tehát ezzel még foglalkoznom kell, értem a problémát, nagyon fontos projektről van szó. Itt még meg kell találnunk azokat a keskeny ösvényeket, ahol mindkét szempont, tehát az ingyenesség és a jogvédelem is érvényesül. Az Europeana program Jarana Csisili, kompetenciája volt a múltban. Köszönöm szépen. Roskem Instituto. Does it work? Yeah, okay. Most hallhatom? Hallható a tolmácsolás? Még egyszer kezdem. A kérdésem a következő. Az Európai Innovációs és Technológiai Intézettel kapcsolatban szeretnék feltenni egy kérdést. Az ön tárcájához tartozik ez az intézmény, és ez az oktatás, kutatás és innováció eh, háromszögét eh, reprezentálja. És ez azonban önmagában ez a háromszög különböző tárcákhoz tartozik. Hogyan eh, gondolja hatékonyá tenni az erre az intézetre vonatkozó intézkedések koordinációját? Másodszor, hogyan kívánja a versenyképességünket erősíteni segíteni több innovációval, nagyobb innovációval. Emellett eh, hogyan kívánja támogatni azt, hogy minél több eh, üzleti vállalkozás vegyen részt ennek az intézménynek a, intézetnek a munkájában? Hogyan lesz ez eh, üzletbarátabb ez az intézet? Hogyan szeretne, mit szeretne tenni annak érdekében, hogy ne bürokratikus vízfej legyen ez az intézet? Válasz. Először is hadd mondjam el, hogy Barroso elnök úr kifejezetten személyesen érdeklődést mutat ezen intézet iránt, és kívánja ezt támogatni. Úgyhogy ezek után nyilván minden biztos is részt fog venni ebben, és, minél, és nagyon szorosan együtt fogunk működni, annak érdekében, hogy sikeres legyen ez az intézet. Másodszor, nincsen kétségem afelől, hogy miután találkoztam az intézet igazgatóságának a vezetőjével, hogy ez egy olyan személy, aki olyan, olyannyira elkötelezett, vízióval rendelkezik, tapasztalatokkal rendelkezik, hogy, hogy ez a személy valóban sikerre viszi ezt az intézetet. Még nem találkoztam ugyan ö, mindenkivel az intézetből, de tudom, hogy nagyon jó igazgatója van az intézetnek, aki már, amely már ugye elkezdte a munkáját Budapesten, és azt gondolom, hogy tavaszra az intézet teljesen működőképes lesz. Azt gondolom tehát, hogy miután elkezdődik a munka, egy felelős, nagy, nagy felelősségünk van, és itt ebben a biztosok is segítségre lehetnek. Beszéltünk az elnökkel, és biztos vagyok abban, hogy a parlament, parlament is szeretné ezt elérni, tehát szeretnénk az intézetnek az üzenetét átadni az oktatási területnek, a kutatási területnek, az innovációs területnek. Ugyanis nagyon fontosnak tartom, hogy zászlós hajó legyen ez az intézet. Parlamenti Once again. Parlament. Kiegészítő kérdés? A parlament az előző törvényhozási ciklusban támogatta ezt a teljes erejéből támogatta ezt az intézetet. És azt gondolom, hogy ez a jövőben is így lesz. Most valószínűleg sikeresek leszünk, és támogatni tudjuk a tudás háromszögét. Hadd kérdezek azonban egy másik kérdést. Hadd kérdezek még valamit. Az oktatás a leggyengébb láncszem itt. Kérdezem, hogy mi a véleménye, hogy mi lehet az ön szerepe abban, hogy sikeresen integrálja az oktatási területet az EIT-be és általában a gazdaságba. Válasz. Ami az egyetemek rangsorát illeti, ezt felül kell vizsgálni, az egyetemet, egyetemeket modernizálni kell. Vannak itt szakértőink ezen a területen. Én magam úgy gondolom, hogy a legtöbb egyetemi az egyetemek rangsorában elfoglalt helyek a kutatásból levezethetők legtöbbször. De vannak más pozitív eh, aspektusok is. Az egyetemek inter, eh, nemzetközi kapcsolatai, az új ö, eh, oktatási módszereik, a közösséggel való kapcsolattartásuk, mindezek az aspektusok fontos szerepet játszanak az egyetemek modernizálásában, és az egyetemek működőképesebbé tételében és abban, hogy lehetőséget adjanak a fiataloknak arra, hogy informált döntéseket hozzanak hiszen az egyetemeknek világos missziója kell, hogy legyen. És ezen világos missziók alapján dönthetnek a fiatalok arról, hogy mit és hol akarnak tanít, tanulni. Ez lendületet adna az egyetemeknek, és versenyképessé tenne, tenni őket. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Kedves kollégák, nagyon gyorsak voltunk, úgyhogy van még egy kis időnk. Úgyhogy spontán felszólalások következnek. Öt embernek fogok szót adni egy kérdés, egy válasz, nincsen kiegészítő kérdés. Ferhelyen asszony, Kamel Évet asszony, Paris úr, Matimó úr, Tőkés úr, Fizász úr, és ezzel vége. Dehány képviselő, Dehány asszony következik. Köszönöm szépen. Elnök asszony, tisztelt Vasziliu asszony, a, azok a programok, amelyekről beszéltünk, azok regionális és helyi kapcsolatokkal is rendelkeznek. Nagyon sok program a helyi szinten valósul meg. A Lisszaboni szerződés a helyi szintnek nagyobb jelentőséget ad. Hogyan látja a regionális és helyi önkormányzatoknak a nagyobb részvételét a programok végrehajtásában és a kezdeményezések végrehajtásában, az oktatásban és a sportban, és hogyan szeretné biztosítani azt, hogy bizonyos kezdeményezések, mint az önkéntes munka elve valóban megvalósuljanak, és tényleg az embereket elérjék ezek a programok. Válasz. Nos, úgy gondolom, hogy az oktatás, a kultúra és az én tárcám többi területe is a sport például, mind olyan területek, amelyeket mainstreamelni kell, amelyeket, amelyeket minden más területre ki kell terjeszteni. Ezért olyan nagyon fontos, hogy mobilizáljuk a tagállamokat, és keressük a tagállamok támogatását, de emellett természetesen a helyi és regionális önkormányzatok támogatását is, hiszen nekik, de ebben nekik látniuk kell az előnyt is. Készültek bizonyos tanulmányok a témával kapcsolatban, és teljesen világos, hogyha az, hogy ha a regionális hatóságok bevonjuk a programokba, akkor ők ebből nagyon sokat, nagyon nagy előnyt kovácsolhatnak. főigazgatóságot meghívták a régiók bizottságának nyílt napjaira idén, és ez nagyon-nagyon hasznos volt. Kamerévért asszony, köszönöm. Vasiliu asszony, én a kulturális ágazatra térnék vissza, és ezen belül is az, aud- az audiovizuális médiákra, amelyek nagyon fontos kulturális szerepet játszanak a társadalomban, és nem csak gazdasági és verseny szempontból fontosak osztja -e ön azt a nézetet, hogy az állami, vagy hát legalábbis a köztévék nagyobb kulturális sokféleség tükrözésére alkalmasak, és ezért támogatandók, és ha ez így van, akkor ön biztosként milyen kompetenciákkal és korlátokkal rendelkezik a köztelevíziók támogatása szempontjából. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos terület, és ha lenne egy olyan biztosunk, aki a tévé, az audiovizuális média kulturális szerepét végre hangsúlyozná, akkor az nagyon üdvözlendő lenne. Vasszilió asszony. Egyetértek azzal, hogy nem jó a média koncentráció. És a köz tévének, a közmédiának nagyon nagy szerepet kell játszania, és játszik is, hiszen informálja a lakosságot, kulturális tevékenységet végez, kulturális párbeszédre ad lehetőséget. Ezt a privát média nem tudja ilyen jól gyakorolni ezt a feladatot. Nekik konkrét biznisz céljaik vannak, amelyekbe ezek a témák nem mindig férnek bele. Ugyanakkor tudnia kell, hogy a bizottság közvetlenül nem támogathat tévéket, biztathatjuk őket jogszabályi keretekkel, de ez tagállami feladat. Boris úr kíván kérdezni. Köszönöm szépen. Vasilio asszony, az új Lisszaboni stratégia végrehajtásával kapcsolatban lenne egy kérdésem. Az Európai Uniót ugye a legdinamikusabban fejlődő gazdaságá próbáljuk tenni, de ez csak úgy sikerülhet, hogyha átalakítjuk az oktatási rendszert is. Az oktatásnak is innovatívnak kell lennie, csak úgy tud innovatív lenni a gazdaság. A kutatással és fejlesztéssel kapcsolatban elég sok minden elhangzott, többek között az, hogy ön összefog majd több biztost, és együtt fognak az innovációról és a kutatásról beszélni. Azt szeretném megkérdezni, hogy viszonylag sok pénzt szánnak kutatásra és fejlesztésre, és vajon jut pénz az oktatás új formáira, az internetes portálokra, az e-learningre, a tanárok továbbképzésre, a távoktatásra, az új technológiákra? Amikor a jövőről beszélünk, hangzik a válasz, akkor beszélnünk kell az oktatás jövőjéről, a képzés jövőjéről is, de ez természetesen nem csak az egyetemi formális oktatást jelenti amikor az oktatásról beszélünk, akkor ez egy általános erőfeszítést jelent, hogy mindenkinek a lehető legjobb képességeket és képzettségeket adjuk, hogy éljenek, hogy túléljenek, hogy jó életet éljenek, és hogy a jelenlegi nagy kihívásokkal teli időben megállják a helyüket. Barroso elnök úr nagyon komoly prioritásnak tekinti az oktatást annak legszélesebb formájában. Szeretnénk megerősíteni a tudás háromszögét az oktatás, kutatás és innováció összekapcsolásával. Tehát az én személyemben és Bározó úr személyében is komoly támogatót találnak ahhoz, hogy ezek a projektek megfelelő finanszírozást kapjanak. Váttimó úr lesz a következő, tessék. Köszönöm szépen. Engedjék meg, hogy visszatérjek arra, ami az audiovizuális témakörben elhangzott. A biztos jelölt asszony figyelmét szeretném felhívni a következő pontra. a kulturális termékek folyamatosan érkeznek Európából, és nagyon fontos export termékek tulajdonképpen, mondjuk az amerikai filmek. Nagyon sokat beszéltünk az iskolákról, az oktatásról és az európai kultúráról a mai napon, de azt is vegyük figyelembe, hogy az európai kultúra tulajdonképpen európai kulturális termékekből áll, amik sokszínűek, sokféle ideológiát tartalmaznak. Ezzel kapcsolatban mi a véleménye? Válasz. Tudom, hogy nagyon összetett az én portfólióm és hogy a kultúra ebben eléggé széles körű szerepet játszik. Természetesen őszintén mondhatom, hogy megpróbáljuk megtalálni a megfelelő forrásokat ennek a fontos témakörnek az előreviteléhez. Az audiovizuális ágazat valóban nagyon fontos, szeretnénk ezt fejleszteni, és szeretnénk minőségi audiovizuális szolgáltatásokat nyújtani Európában. Ehhez természetesen további forrásokra lesz szükség. Hogyha megnézzük, hogy jelenleg milyen forrásokhoz férhetünk hozzá, és megnézzük, hogy mennyire jelentős munkát kell elvégeznünk, akkor azt látjuk, hogy valóban több finanszírozásra van szükség. Vannak egyébként új terveink, vannak új garanciáink az audiovizuális társaságok irányába, megvannak a megfelelő hitellehetőségeink, hiszen a bankok nagyon sokszor vonakodnak attól, hogy audiovizuális vállalatoknak megfelelő hitelt nyújtsanak. Úgyhogy megpróbáljuk kidolgozni azokat a sémákat, amelyekkel mégiscsak tudnánk segíteni az audiovizuális ágazatot. Tehát többet kell még tennünk, és ez csak egy példa volt. Muchas gracias. En la carta que le mandó el presidente. Köszönöm szépen. Abban az anyagban, amelyet Barroso úr küldött, a hármas pont a mobilitásról szól. A tanárok mobilitásáról. Azt gondolom, hogy egyszerűbb a diákok számára a mobilitást megvalósítani, de hogyan garantáljuk a mobilitást a tanárok számára? Ugye nagyon sokat eh, hallottunk a lengyel vízvezeték szerelőről, aki mindenhol dolgozni fog, dolgozhat bárhol Európában, de mi a helyzet az egyetemi tanárokkal, professzorokkal, ők hogyan mozogjanak európai országok között? mivel ez annyira fontos, szól a válasz. Nagyon fontos az, hogy a tanárok mobilitása megvalósuljon. Ez az egyik legfontosabb célkitűzés, tehát mobilizálni kell a tanárokat, és a tanároknak ösztönzőket kell adnunk. Különös tekintettel ugye tudva azt, hogy a tanárok, akik már dolgoznak ugye gyakran családban élnek, nem tudják elhagyni a családjukat. A Marie Curie programban van egy nagyon rugalmas megoldás a résztvevő kutatók számára, figyelembe véve azt, hogy hogyan tudják a leginkább összehangolni a munkájukat és a családi életüket. Valami hasonlót kellene kialakítani a tanárok mobilitásának megvalósítása érdekében is, hogy több tanárt ösztönözzünk erre. Köszönöm szépen. Utolsó kérdés Tőkés úr részéről, de ne a magyar nyelvről tegye föl, hogyha ez lehet, mert ez a válasz, erre már megszületett a válasz, mielőtt Belföldtől megérkezett. Biztos jelölt asszony, a trianoni szerződéssel 90 évvel ezelőtt Magyarország területének 70%-át elvesztette, és lakosságának 60%-át. Ennek eredményeképpen manapság kb. 3 millió magyar él a magyar határokon kívül, és az ő nyelvi és kulturális asszimilációjuk folyik, és nagyon-nagyon nagy akadályokba ütköznek a nyelvük gyakorlása területén. Ez a folyamat ennek a folyamatnak a célja a nemzeti identitás tönkretétele. Ön személy szerint, hogy mit tenne annak érdekében, hogy megállítsa az ilyen diszkriminatív elbánást és folyamatokat, amelyek még mindig gyakorlatban vannak egyes tag, e, Európai Uniós tagállamokban, és mit tenne annak érdekében, hogy a kisebbségi nyelveket és kultúrákat támogassa az többi, a, a sokszín, sokszínűség európai értékének szellemében. Vassziliu Vasiliu asszony önnek nem fog válaszolni, mondja az elnök. Az elnök tájékoztatja a képviselőt, hogy Vasiliu asszony nem fog erre válaszolni, hiszen már háromszor válaszolt legalább erre a kérdésre, nagyon kielégítő válaszokat adott ez, erre a kérdésre. Köszönöm szépen mindenkinek a részvételét, mondja az elnök, köszönöm mindenkinek hogy betartotta a hozzászólási időt. Köszönöm a biztos jelöltnek, hogy megjelent előttünk, akinek most megadom még egyszer a szót a záró megjegyzésekhez. Tessék! Thank you, Madam Chair. Eh, honorable members. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt parlamenti képviselők, köszönöm szépen még egyszer a kérdéseket, és köszönöm ezt a nagyon jó, nagyon gyümölcsöző és nagyon élénk vitát. Biztos vagyok abban, hogy nem elvesztegetett idő volt ez, nagyon sok tapasztalatot nyertem, nagyon sok tapasztalattal gazdagodtam, és mindarra, ami elhangzott, arra emlékezni fogok, amennyiben megerősítenek biztosi posztomban, és együtt fogunk dolgozni. Az Európai Uniónak nagyon sok és nagyon komoly kihívással kell szembenéznie. Új keretek között fogunk mozogni, amelyeket a Lisszaboni szerződés állapított meg. Barroso elnök úr politikai irányvonalaiban kidolgozta a megfelelő célkitűzéseket, és meggyőződésem, hogy nagyon sok erőfeszítésre és befektetésre lesz szükség a fontos területeken, hogy valóban javítani tudjuk minden egyes európai életét, akár már ma is, de főképpen holnap és a jövőben. Egyértelműen emlékszem arra, amit az egyik tisztelt képviselő elmondott, azt mondta ugyanis, hogy elvesztegetjük, elpocsékoljuk az európai adófizetők pénzét. Én viszont biztos vagyok abban, hogy amit megtett a bizottság, annak konkrét és pozitív kihatása volt az európai polgárok életére, ez a jövőben is így lesz, tehát nem herdáljuk el a pénzt. Megpróbálunk befektetni, beruházni a fiatalokba, megerősítjük azt, hogy valóban tudásalapú társadalom legyen, és erősítjük az európai értékeket élethosszig tartó tanulást valósítunk meg, hogy mindenki megkapja azokat a képességeket, amikkel élhet, azokkal a lehetőségekkel, amik a jövőben megnyílnak előttük. Kreatív iparra van szükségünk, jobb hozzáférésre van szükségünk a tudásnál, megfelelő bérezést kell kialakítanunk a munkaerőpiacon Gazdag kulturális örökségünk van, ezt meg kell őriznünk, és elő kell mozdítanunk. Ki kell használni az ebben rejlő lehetőségeket. És azt is meg kell néznünk, hogy a sport milyen lehetőség arra, hogy nagyon sok európai életét jobbá tegyük. Tehát valóban nagyon fontos az, hogy a sport a mi célkitűzéseink egyikévé vált. Ez egyáltalán nem véletlen. Elnök asszony, köszönöm szépen ezt a remek tapasztalatot. Mint ahogy a hozzászólásom elején is elmondtam, demokratikus intézmények működnek az Európai Unióban. Örülök annak, hogy itt lehettem, örülök annak, hogy kifejezhettem, hogy szeretnék együttműködni a parlamenttel, és különösen az itt jelenlévőkkel. Szeretnék én is tanulni az önök tapasztalatából, hiszen sokuknak nagyon régre visszanyúló tapasztalatai vannak. Nagyon fontos tárcát bíz rám Barroso úr, hogyha megerősítenek, és szeretnék mindenben együttműködni önökkel. Köszönöm szépen! Thank you very much, uh, Mrs. Candidate. Köszönöm szépen a biztos jelölt asszonynak. Nem tudom önnek most megmondani, hogy mi lesz a döntésünk ma este, de elmondhatom eh, azt, hogy nagyon örültünk annak, hogy ma párbeszédet folythat, folytathattunk önnel, nagyon örültünk annak, hogy ma itt volt ön, nagyon eh, örülünk annak, hogy nagy elkötelezettséget mutatott azokon a területeken, amelyek a mi eh, kompetenciánkba tartoznak. És ennek nagyon-nagyon örülünk. Ma 20 órakor találkozunk az ASP 1G